Uh, could I invite everyone to take their places? Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, kérem foglaljanak helyet, és jó látni, hogy a kollégák ilyen kipihentek, szépen lebarnultak, és már alig várják, hogy karácsonyi kőkeményen dolgozhassunk. Milyen vicces, hogy legnagyobb parlamenti üléstermet kaptuk, amiben nincsen ablak, így tehát hiába süt a nap, el kell, nem látjuk, úgyhogy el kell, hogy higgyék nekem, hogy süt odakint a nap, és 30 fok van. Well, and I hope you also had good... Webstreamingen követhető az ülésünk. Üdvözlöm az interneten minket figyelemmel követőket, akik a napsütés ellenére úgy döntöttek, hogy inkább az IMCO ülésének nézésével, hallgatásával töltik ezt a csodálatos napos délutánt. A napirend tervezet elfogadásával kezdenénk, mint mindig. Ugyanakkor előjáróként elmondanám, hogy a, az új jogalkotási keretcsomagról szóló trialógus eredményéről szavaztunk volna, Rojtó asszony a tárgyalásokat, ugyanakkor ezt elhalasztjuk, mert az ír elnökséggel Eh, volt egy megállapodásunk eh, egy levélformájában, azonban a koraperben az egyik preambulum bekezdéssel kapcsolatban a parlament hatáskörei vonatkozóan eh, a szakértői csoportok ülésének tartására vonatkozó hatáskörünkről van szó, ami nyilván érinti a komitológiát, aki követi az Egyesztető Bizottság üléseket, ismeri ezt a csodás szót, hogy komitológia, Nos, ez újabb eh, vihart kavart a tanácsban. A litván elnökséggel remélhetőleg majd eh, megoldást neki számára kielégítő megoldást tudunk erre találni. Ez azonban azt jelenti, hogy az előadó és az előadókkal újabb egyeztetést kell tartanunk, és ezért nem tudunk ma szavazni. Az igazi szakmai kérdésekben eh, áll az egyesség, és ezért olyan sajnálatos, pont a komitológia blokkolja a megállapodást, ezért eh, tehát nem fogunk erről szavazni. Egyébként az a napi rendtervezetet elfogadottnak tekinthetjük, igen, köszönöm, látom, hogy bólogatnak, vagy legalábbis nem rázzák a fejüket. 10 perccel négy előtt fogunk szavazni a tervek szerint több témában is. Például a közbeszerzés irányelvekről megállapodtunk a tanácssal, ezt is formálisan el kell, hogy fogadjuk. Ha megengedik, akkor lenne pár bejelenteni valóm a lezárt munkákkal és az előttünk álló feladatokkal kapcsolatban. Először is, múlt héten, augusztus 26-27-én egy roppant sikeres küldöttségi látogatást tettünk a Belső Piaci Bizottság nevében, nem máshol, mint Görögországban, Aténba a görög kormányzattal is találkoztunk, nagyon hasznos volt ezért a látogatás. Kostas Hatsidakis miniszter úrral is találkoztunk. Kostas Hatsidakisra talán többen is emlékeznek, nagyon aktív tagja volt a mi szakbizottságunknak, a közlekedési szakbizottság elnöke volt, ha jól emlékszem, a versenyképesség, infrastruktúra és gazdaságfejlesztés, valamint idegenforgalom tartozik most a tárcájához. Szép nagy portfólója ez egy miniszternek. Ők ki beszámolt, Kostas beszámolt nekünk arról, hogy milyen belső piaci reformokat tervez a görög gazdaságban, illetve a versenyképességi tanácsot fogja elnökölni. Így várakozásaink szerint szoros kapcsolatokat ápol majd parlamentünkkel. Mi voltunk az első szakbizottság, amely meglátogatta a görög kormányt. Januárban veszik át a litvánoktól a stafétabotot az e, Európai Unió elnök ki tisztjében, elnökségi, soros elnökségi tisztjében, és e, így első látogató csoportként nagyon érdekes vitát e, folytattunk a görögökkel. Aki tud görögül, az elolvashatja a görög sajtóban a, visszhangját ennek. Eh, az Európai Parlament belső kiadványaiban egy rövid összefoglaló is lesz, tehát azt, hogy nem tudom, hogy eh, mennyire eh, törzsolvasó ennek a kiadványnak. Ezzel kapcsolatban majd egy hivatalos levet is szétküldök, de elmondanám röviden, hogy jövő hónapban ünnepeljük a, az egységes belső piac hónapot, hónapját. internetes párbeszédet indít az Európai Bizottság, és szeretné, hogyha a mi szakbizottságunk tagjai is had a briefing from DG Mart on this. A DG Mart, tehát a belső piaci főigazgatóság lesz az aktív szereplőjének elsősorban. Szerettek volna, szerették volna, hogyha megkérem a kollégákat, hogy minél többen vegyenek részt ezekben az internet alapú párbeszédekben, ahol cseveghetünk választóinkkal a belső piac szépségeiről és esetleges ár oldalairól. Jó lenne, ha minél több frakció és minél több tagállam képviseltetni magát önökön keresztül, kedves kollégák. Mi van még? Lássuk csak. Formális kérdések, a formalitások, a májusi-júniusi üléseink jegyzőkönyvének az elfogadása szokásos módon történik, az ülés végéig, ha senki nem tiltakozik, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Azt hiszem a formalitásokat ezzel lezárhatjuk, és így egy új jelentéssel láthatunk neki, egy új témánál vághatunk neki az őszi parlamenti ciklusnak. Cornelis de Jong az előadója, az Európai e, Unió kiskereskedelmi cselekvési terve címet viseli, amely remélhetőleg valamennyi érintett javát szolgálja. Koretza, Bild, Irigoyen Perez, Lokegárt, Rüle, Szelvini kollégák, és jó magam vagyunk az árnyék előadók. Az Európai Bizottság részéről Maria Rebinder, ha minden igaz, megtisztelte jelenlétével ülésünket, talán ő is elmondta, hogy az Európai Bizottság véleményét. Nem is húzom tovább az időt, megadom az előadónak, Cornelis Jongnak a szót, aztán az árnyékelő adóknak, majd a bizottságnak. Denis, parancsolj! I shall. Köszönöm, Malcolm. Megpróbálom nem nyújtani túlzottan ezt a dolgot, mint a rétes tésztát, hisz felesleges is lenne, mindenkinek volt ideje elolvasni a jelentést. Ezért csak kiragadnék pár érdekes momentumot a szövegből. Először is el kell, hogy mondjam, hogy már mielőtt láttam a munkának, mindig is közel állt a szívemhez a kiskereskedelem, mint olyan, nem csak azért, mert olyan fontos az európai gazdaság szempontjából, hiszen azt a számot olvashatjuk, hogy az európai munkahelyek 15%-át a kiskereskedelemben találjuk, és az európai GDP 11%-át a kiskereskedelem állítja elő. Ezért olyan fontos, és mindenki tudja, hogy a vásárlás az nem csak arról szól, hogy dolgokat veszünk, ez emberek közötti kapcsolat is egyben, hiszen képzeljünk csak egy város voltok nélkül, ez egy halott város lenne. Ezért sokkal több a kiskereskedelem egyszerű árucserénél, ezért nagyon örülök annak, hogy én lehetek a felelős ennek a kiskereskedelmi cselekvési tervnek, és annak külön örülök, hogy az Európai Bizottság előállt egy ilyen cselekvési tervvel, és remélem, hogy az ágazat számára fontos, hasznos jelentést készíthetek. Ennek a jelentésnek rengeteg aspektusa van, el számos területet, hiszen például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a B2B, tehát business to business területen az élelmiszer és nem élelmiszer alapú kereskedelemben, ellátási láncban szintén ide tartozik, és biztos lesznek kollégák, akik csalódottak lesznek, amiatt, hogy egyes bekezdések nagyon rövidek, de terjedelembeli maximummal kellett számolnom, de szociális, foglalkoztatási, fenntarthatósági kérdések eh, is belekerültek. Talán többet is írhattam volna, de részben nyitva hagytam ezt a kaput épp azért, hogy majd mások véleményét építsem bele, nem akartam elébe menni a többiek, a kollégák, eh, nagy tudású kollégák javaslatainak. Már így is hosszabb, mint ami hivatalosan megengedett, de a titkárságnak köszönhetően, hát, eh, hogy is mondjam, elnézték ezt nekem. A jelentés első része szempontjából nagyon fontos, hogy a kiskereskedelem eh, nem eh, homogén sok formájával, nem csak a szupermarketeket, a nagy áruházakat kell itt alapul venni, hanem a kis sarki boltot Eh, is eh, le kell, hogy eh, fedje ez a jelentés. Én általában nem szeretem a nagy boltokat, szociális, társadalmi érintkezés szempontjából akkor jó a vásárlás, hogyha az ember minden többfajta boltban vásárol az ember. Az érintettek is azt mondják, akivel konzultáltam, hogy mindenkinek az a jó, hogyha a környéken több bolt van, hiszen a több bolt egymáshoz vonza a, a vevőket, tehát mindenkinek jó, ha van egy szomszédja. Angliában, Franciaországban a hipermarketek eh, elterjedtek. A tesco azt hallottam például, hogy visszaszorulóban vannak, és azzal, hogy segítenek más boltoknak, akik mellettük nyitnak, eh, ők is nyernek. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a nagy és a kis boltok érdekei annyira szemenállóak, egymással ellenesek. De természetesen a kis boltokat fenyegeti leginkább a, a gazdasági válság és a, a szüklő vásárlóerő. Az Európai Bizottság cselekvési tervével kapcsolatban vagy e, ezzel összevetve én jóval nagyobb figyelmet szenteltem a gazdasági válságnak. Miért? Mert a kiskereskedőktől ezt hallottam. Az első prioritás számukra az, mindenek előtt azt szeretnék, hogy valahogy túléljék ezeket a válságos éveket. Lehet, hogy az EU-nak nem igazán hatáskör erről sokat beszélni, de a jelenlegi gazdasági kormányzással az európai szemeszterre utalnék csak itt. Az Európai Uniónak van mégiscsak valami beleszólása ebbe, ezért van egy hivatkozás ezekben arra, hogy nem értem igazán, hogy miért van az, hogy egyes tagállamok most is tovább növelik a kiskereskedelmet terhelő adókat. Például hazámban, Hollandiában is 2%-kal emelték az áfát, amely azonnal éreztette hatását, csökkentek. Csökkentek a forgalmi adatok a kiskereskedelemben, soha nem látott szintre sűjesztve, egyből szinte egyik napról a másikra az eladásokat. Éppen ezért a további adóemelések ellen fel kell lépnünk, főként ha ezek közvetlenül érintik a kiskereskedelmet másodszor sorban. Az is meggyőződésem egyben, hogy a vállalkozók meg találják általában a kívásokra a saját válaszukat, megoldásukat. Ugyanakkor Angliában, hazámban láttam jó néhány példáját annak, hogy a belvárosi bevásárló utcaba hogyan lehet állami segítséggel, közpénzekkel új életet lehelni. Hogy ne hagyjuk a belvárost kiürülni, kiüresedni, nem mindenki a városszéli hipermarketekbe járjon mindenért. Az Európai Bizottság is egyetért úgy látom velünk abban, hogy a versenyjogi szabályokban, vagy a letelepedés szabadságra vonatkozó szabályokban bizonyos mértékű rugalmasságra eh, szükség van. Fontos, hogy ne legyen ez protekcionista jellegű, fontos, hogy legyenek olyan belvárosi központok, olyan, olyan eh, területek, ahol, ahol, ahol élő kereskedelem eh, folyik. Ez ha megvizsgáljuk például a várostervezési, vagy, a, vagy az építési és egyéb engedélyeztetési eljárásokat, akkor az önkormányzatoknak igenis van ráhatásuk mindenre, hogy jó irányba tereljék a folyamatokat. Tehát a kisboltok védelmét is zászlónkra tűzzük ebben a jelentésben. A felesleges akadályok lebontása révén sokat tehetünk, illetve védhetjük a kiskereskedőket olyan kormányzati intézkedésekkel, amelyek tovább sanyargatják őket. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy itt elég nagy rendetlenség van a fejekben. Én nem ellenzem az elektronikus kereskedelmet, mint olyat, és most mindegy is, hogy mit nekünk tetszik vagy sem, az elektronikus kereskedelem fejlődőben van óriási lehetőséget nyújt magának a kiskereskedelmi ágazatnak is. De semmiképp sem szabad veszélynek tekinteni, sokkal inkább lehetőségkel, lehetőségként kell rátekintenünk. tekintenünk ugyanakkor komoly eh, kihívás elé állítja azokat a kisboltokat, akiktől azt hallottam, hogy hát eh, ők nem a ők, ők nem, nem az interneten akarnak árulni, ők boltosok, ők eladók, ők az emberekkel beszélgetve, az embereket kiszolgálva akarják eladni az árujukat, nem egy számítógép előtt ülve, egy postafiók cégként működve. Nos, valahogy világossá kell tennünk azt, hogy egy több csatornás megoldás eh, megoldható. Például miért ne lehetne egy honlapja egy boltnak, és amikor ezt mondtam, az emberek lassan-lassan, mint hogyha megértették volna, eh, hogyha nem reagálnak ezekre a fejleményekre, hogyha nem eh, alkalmazkodnak az internetes értékesítés egyre terjedőben lévő divatjához, akkor bizony előbb-utóbb eltűnnek a piacról. A franchise kérdésében mm, hát itt sincs minden rendben, erről is szólok a jelentésben, de csak röviden, ez nem a fő csapás iránya azért alapvetően a jelentésnek. Lássuk a második részét, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó részt tekintve. A fejlődő országok, a gazdák, e, e, a környezetvédők elleni szélsőjobbosként tüntetnek fel sokan. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy nehéz lenne nekem, hogyha ilyen lennék, akkor nem ebben a frakcióban ülnék, amikben ülök, hanem a, a karé túlsó végében kellene helyet foglalnom. Ugyanakkor Például a gazdák szervezeteivel is e- egyeztettem, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ügyében mit lehetne tenni, hogyan lehetne nekik segíteni, és még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy a jogszabályokon keresztül kell nekünk erre megoldást találnunk. Hogyha ilyen jogszabályokat bevezetünk, akkor is megtalálják majd a kiskaput, e, akik akarják, Éppen ezért úgy gondolom, hogy szerintem nem így kell eljárnunk. Egy önkéntes kezdeményezés egyébként is beindult már, hivatalosan szeptember 16-án indul majd itt Brüsszelben ez, amely mit is jelent? Azt, hogy az érintettek, a szupermarketek, az, a termelők, a közvetítő cégek is ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan disztribútor vagy viszonteredő van, akik visz, nagybani viszonteladók, akik szintén a saját marzsukat zsebre teszik, és akiket érint, bármit is teszünk. Szerintem meg kell mutatnunk, hogy ez egy, hagyni kell, hogy megmutassák, hogy ez egy, ez egy, ez egy komoly kezdeményezés, hogy ezt komolyan gondolják, lehetőséget kell nekik adnunk, hogy ez sikerrel járhat, és ha sikerrel járnak, ez eredménnyel jár, akkor valóban sokkal nagyobb hatással lehet, mint egy, mint egy jogszabálynak, amit eu szinten elfogadunk. Ha működik, de hát ezt, erre meg kell adni nekik az esélyt. Ugyanakkor van egy pár ajánlásom erre a kezdeményezésre vonatkozóan is. Ha például a figyelembe vesszük a jogérvényesítés oldalát, hogy hogyan tudunk érvényt szerezni a jogszabályoknak. Nos, fontos, hogy, a, hogy az igazi peres ügyekben hogyan lehet a tagállamokban megoldást találni. Szerintem az elkövetkezendő hetekben, hónapokban lehetőséget kell adni ezeknek az megoldásoknak. Tehát mindenképp hangsúlyoznunk kell, hogy érvényt szerzünk a jogszabályoknak, ezeket betartatjuk. Tehát van ez a kezdeményezés, az önkéntes kezdeményezés, hangsúlyoznám, hogy ez problémás terület, de várjuk meg, hogy ez működik-e majd. A másik ajánlásom pedig, amely jelentésben szerepel, nem más, mint az, hogy bizonyos tagállamokban elterjedőben van a beszerzési ára alatti értékesítés, vagy veszteséges értékesítés, tehát kevesebbért adják, mint amennyiért vették. Ez főként az élelmiszerek esetében képzelhető el, hogy ezt betiltjuk. Ez legalábbis egy minimális garanciát jelent a, a termelők számára, vagy a versenytársak számára, és voltak olyan szupermarketek, vagy láncok, amelyek elfogadták, hogy ez bizonyos fokú versenyegyenlőséget hozhatna, és bizony vannak olyanok, akiknek nem kell ennyire versenyezniük a beszerzési ár alatti értékesítés terén. Mert ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani bárkinek, valaki, valami hozzászólása kérdése van, akkor erre természetesen szívesen válaszolok, reagálok. Köszönöm. Good. Well, thank you very much. Rendben, köszönöm szépen. Körülbelül 20-25 percünk van arra, hogy meghallgassuk az elnyék jelentéstevők véleményét, vagy bárki más, aki kíván hozzászólni. Styler asszony már rajta van a e, listámon, de először is Koraca Bilt asszonyt kérjük meg, hogy szóljon, aki az LPP e jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr, hadd üdvözöljem mindazt a kitűnő munkát, amit Denis elvégzett nagyon örülök annak, hogy nagy a folytonosság, és jó az együttműködés a bizottsággal és, és minden szerepvállaló segítségével sikerült egy sokkal jobb kiskereskedelmi jelentést elfogadni, amiről 2001-ben szavaztunk. Vissza kell állítani a kiskereskedelem méltóságát, és ezt a politikai térképre is kell helyezni az Európai Unióban. A jelentés, ez a jelentés megmutatja, hogy továbbra is meg kell mutatnunk azt, hogy tudjuk, hogy mennyire fontos a kiskereskedelem jelentősége, és biztosítani kell azt is, hogy a válság ne sújtsa a kiskereskedelem fantasztikus munkahelyteremtési lehetőségét. Nagyon nagy az ellenálló képessége még a krízis idején is a kiskereskedelemnek. A kicsik megmentésével kapcsolatban a csalákosi tervvel tényleg sikerült egy pragmatikus megközelítést alkalmaznunk, és megmutattuk azt, hogy hogyan lehet szabadságot és igazságosságot elérni. A kicsik megmentése nagyon fontos számomra, hiszen az elszigetelt területen, vidéken mindenképpen koncentrálni kell a fogyasztókra. Tehát a legjobb az az, hogyha megpróbálunk nyitni, innovációt, vállalkozó szellemet támogatjuk, ahogy elmondta a jelentéskészítő is, és biztosítjuk azt, hogy ők is versenyképesek maradnak. Nem hiszem, hogy a szubvenciók vagy állami beavatkozással meg tudjuk őket védeni. Nem hiszem, hogy az állami adósság kell tudunk lábalni a válságból, tehát nem mértékben örültem Denis elképzelésének és annak, hogy nem kell protekcionistának lennünk. Nem hiszem, hogy mások is ez alapján gondolkodnának. Szeretném elmondani azt, hogy én vagyok a jelentés készítője a szolgáltatás irányelvnek, és ugyanez a probléma e, itt is. Valóban a mm, protekcionista hozzáállás valóban akadályokat gördít a szabad mozgás irányába, és ezzel kapcsolatban fogok még módosítókat benyújtani. Azt is elmagyaráztad, hogy hogyan látod az elkereskedelmet, és ez mennyire hasznos. Ez nem egy veszély, ez egy lehetőség, ez kiegészíti ez a tevékenységet, sokan félnek ettől, de ez egy pozitív lépés lehet, és ezt inkább meg kellene könnyíteni ennek az alkalmazását. Ugyancsak örülök annak is, hogy te is úgy gondolod, hogy pragmatikusan kell gondolkodnunk, látnunk kell azt, hogy mi az, ami hatékony, nem kell a nagyokat megdűn, megbüntetni, és a kicsiket pedig áldozatként kezelni. Azt kell megvizsgálni, hogy mit lehet tenni a nagyobb átlagtóság, igazságosság irányába, és ez tényleg működőképes legyen, nem csak Brüsszelben, hanem a valós életben is. Választási szabadságot kell adni, illetve valóban értéket a pénzükért, és minden szerepelőt bele kell vonni. Tényleg sokat tettünk ezért, és hadd emeljem ki most azt, és hadd gratuláljak a fórum képviselőinek, hogy elfogadták nem csak az elveket, hanem a végrehajtó intézkedéseket is, és 16-án lesz a nagy aláírás számos érintett részéről. Reméljük, hogy a gazdálkodói szervezetek, amelyek nagyon aktívan vettek részt a folyamatban, ők is elfogadják a leget, ezeket a jogos aggályokat, és mindenki elégedett lesz. Remélem, hogy a bizottság segítségével, az Európai Bizottság hatástanulmányával pozitív eredményt fogunk elérni, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az jelenleg, hogy az eredményeket nézzük, és ne csak elméletben gondolkozzunk. Meg kell vizsgálni azt, hogy a tisztességtel gyakorlatok most már ne legyenek. Szeretném támogatni Dennis de Jongot a fenntarthatóság tekintetében is. Nagyon fontos az, hogy a kiskereskedelem felelősséget vállaljon, önkéntes intézkedésekre van itt szükség, továbbra is be kell fektetni a kutatásfejlesztésbe, az innovációba. Ezen kívül támogatom Deniszt a címkézés kapcsán is eléggé sokfajta információ van a címkézéssel kapcsolatban, a bizottság már ezen dolgozik. Jelenleg ez nem célra vezető a fogyasztók számára. Örülök annak, hogy, hogy Denis vele dolgozhatok, és a többi árnyék jelentéstőből is. Mindenképpen prioritásként kezelünk ezt a témát, és mindenkit meghívok most a kiskereskedelmi kerekasztalra. Ez az első kerekasztal találkozó, és a hatékony és igazságos kiskereskedelmet szeretnénk foglalkozni. Ez egy fórum a kiskereskedők számára, ahol mindenki elmondhatja, mit tesz, ahol naprakész információkkal szolgálhatnak, a pozitív, negatív kérdésekkel foglalkozhatnak, a, az üzletek közötti kommunikációval. Ez nagyon fontos, Mindenképpen támogatni kell ezt, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy a kiskereskedelmet hogyan tudnánk segíteni. Annak érdekében, hogy Európában munkáikat teremtsünk. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon elegánsan jelentette ezt be. Én is szerettem volna ezt bejelenteni. Tehát, hogyha valaki szeretne ezen részt venni, akkor ez szeptember 22-én lesz, 3 órától, és még az interneten is nyomon követhető lesz, ha bárki ezt szeretné megtenni. a Szeptember 22-én. Tehát most akkor a szocialista frakció képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani azt, hogy elégedett vagyok de Jong úr jelentésével. Szerintem ez a szöveg rendkívül kiegyensúlyozott. Teljes mértékben egyet tudok érteni ezzel a szöveggel. Az áll a szövegben, hogy a kiskereskedelem fontos, és nagyon fontos a munkahely teremtés szempontjából is, fontos a fenntartható fogyasztás szempontjából is, de azt is tudjuk, hogy a gazdasági világválság súlyosan sújtotta ezt a szektort, és egyre inkább visszaszorul. Ez kihat a munkanélküliségre is, és ezt láthatjuk, hogy főként a kis és független boltokat érinti ez. De Jong úr helyesen mondta azt, hogy egy város üzletek nélkül egy halott üzlet. Nem protekcionizmusról van szó, itt arról van szó, hogy a kicsik és közepes boltok túlélését kell biztosítani, a kis családi boltok túlélését kell biztosítani. Hazámból néhány számot had eh, említsek. 16%-kal csökkent az elmúlt 33 hónapban a kis boltok aránya a válság miatt, ezért nagyon fontos, hogy eh, egy ilyen közleményt kiadjunk. Ugyanakkor a következő kérdésekkel is szembe kell nézni. A gazdasági válság hatása főként a hozzáadott értékadó emelése miatt, illetve a termékek átcsoportosítása miatt kiadott a munkahelyekre is, és visszaélések tapasztalhatóak a kiskereskedelemben. Főként a női munkavállalók a rosszabb ban képzetek esetében, a bevándorlók esetében látható ez. Az adókerülés témája, vannak bürokratikus akadályok is, vagy problémák vannak a, a fogyasztók véleményével, főként a leg ö, sérülékenyebbek esetében. Gyakran kihasználják a túlságosan laza jogszabályokat. Tehát számos példát lehetne mondani. Mindenképp mindenképpen ösztönzést kell adni arra, hogy az adminisztratív akadályokat le lehessen küzdeni. Ezen kívül a környezetvédelme is nagyon fontos a városokban, illetve a történelmi örökség megőrzése is ugyanannyira fontos. Örömmel láttam ezt a kezdeményezést, ez az első lépés, de tovább kell haladnunk, és sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, hiszen itt felmerülnek a helytelen kereskedelmi gyakorlatok is, és ezzel együtt a visszaélések is, és ezeket le kell küzdeni. Mindent meg kell annak érdekében, hogy a termelékenységet növelni lehessen. Még egyszer hadd mondjak köszönetet a jelentés készítőjének, és módosítókat fogok majd benyújtani. Uh, Köszönöm szépen. Az Alde következik, Lochegard úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Legalábbis megpróbálom. Én is szeretnék köszönetet mondani. Ezért a nagyon jó jelentésért. Azt hiszem, De Young úr mindenképpen rámutatott ennek a nagyon fontos témának egyik másik legfontosabb aspektusára. Nagyon aggaszt a kiskereskedelem helyzete. Hazámban, Dániában is sokat ö, beszéltünk már arról, hogy hogyan lehetne a válság következményeiből kilábalni. Csak egy példával élve el szeretném mondani, hogy persze nagyon sokat vitatkoztunk a kis üzletekről, városokban. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban még nem biztos, hogy megtaláljuk a megoldást, bár egyetértünk abban, hogy tenni kell valamit, azt nem biztos, hogy megtaláljuk, hogy hogyan. Ratzapilt asszonynal egyetértünk abban, hogy rá kell döbbennünk arra, hogy a nyitottság az előremutató megoldás, nem a protekcionizmus, és természetesen tudom, hogy nem a protekcionizmus itt a fő cél, biztos vagyok abban, hogy De Jange nem is erre gondolt. Ez már nagyon jó kiinduló pont. Úgyhogy most már csak a gyakorlatban kell rájönnünk arra, hogy miről is van szó. A Libe pedig természetesen minden jó javaslatot támogatni fog, ha csak nem arról van szó, hogy protekcionisták legyünk, illetve állami beavatkozást akarjunk. Nos, mit is tehetnénk európai szinten? Engedjék meg, hogy egy-két saját elképzeléssel kezdjem. Szerintünk az átláthatóság a legfontosabb, a hatékony végrehajtás és a már létező jogszabályok alkalmazása. Mindannyian hallottuk azt a nagyon jó meghallgatást, amely erről szólt, nagyon sok probléma van az egyes tagállamokban. Azt a tendenciát tapasztaljuk, hogy ezt az ágazatot akarjuk bizonyos szinten védelmezni, és ez azért nem jól működik. A hatékony végrehajtás tehát egy fontos kérdés lenne, ezzel kapcsolatban nyilván beadunk egy-két módosító indítványt. Aztán olyan környezetet kell teremtenünk, ahol virágozhat az elkereskedelem. Az előadó is említette az elkereskedelmet, és jó volt hallani, hogy nem ellenzi, ugyan nem vártam volna, hogy ellenezze, de azért jó ezt tudni nekünk is lesznek ehhez módosítóink. Ugyanis végül is az elkereskedelem a jövő útja, és magának az ágazatnak is rá kell jönnie arra, és itt a kis üzletekre gondolok, hogy nekik is valamit tenniük kell. Át kell lépniük ezt a kulturális határt, legalábbis egyikük másikuk így gondolja. Meg kell érteniük, hogy ez kiegészítő tevékenység, nem kell bezárniuk a boltot azért, mert magát az elkereskedelmet akarják fejleszteni. Nos, megint csak nem hiszem, hogy ez az állam feladata lenne. Mi, ha teremtjük a kereteket, a lehetőségeket az ágazattal együtt, ez jobb megoldásnak tűnik számomra ami a jogalkotást illeti. Ahogy említettem, Kétségtelen a kiskereskedelem nagyon jó lehetőség a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az ágazat ezt ki is használja. A nyitottság a megoldás, össze kell fognunk a kiskereskedőkkel, hogy megfelelő kereteket teremtsünk számukra, vagyis bizonyos jogszabályszámot el kell viselniük, de ugyanakkor a már létező jogszabályokat is be kell tartatnunk. Az olyan tagállamok, amelyek nem, tesz, nem járnak így el, nyilván szembe kell, hogy nézzenek ennek következményeivel. Már néhány éve kérjük, hogy legyen valami, most eljött az ideje, hogy cselekedjük. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Nyilván nagyon sok megjegyzést tudnék fűzni minden egyes bekezdéshez, de sajnos erre most nincs idő, úgyhogy itt most ezzel be is fejezném volt és várom az együttműködést. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Nyilván a módosító majd még lesz eszmecsere egészen a szavazásig novemberig. Parancsolj! Rövid leszek, mert szalad az idő. Szeretnék De Jong úrnak a kiegyensúlyozott jelentését köszönetet mondani. Hangsúlyozom, ez egy kiegyensúlyozott jelentés. Tudjuk, hogy nincs még egy annyira vitatott terület, mint ez a terület. Elmondhatom, hogy az elmúlt órákban, elmúlt napokban az irodámban nagyon sok telefonhívást kaptam, arra szólítva fel, hogy ilyen és ilyen módosítást írjak a jelentésbe, de ez veszélyeztetné a, módosít, a jelentés kiegyensúlyozottságát, és mindenkinek elmondtam, hogy nem akarok még módosítókat benyújtani, mert az egyensúly a jelentésnek így benne van. Hadd idézzek, az európai cselekvési tervet minden résztvevő számára kell használni a kiskereskedelem területén, a minden érintett számára kihasználni. Én ezt a megfogalmazást nagyon fontosnak tartom. Tudom, hogy vannak különbségek a nagy kis kiskereskedelem között, illetve a, a különböző beszerző láncolatok között, a termelők között. Rengeteg probléma van, Ezeket nem kell kiemelni, hanem inkább ennek a területnek a jövőbeli perspektíváját kell megmutatni. Úgy gondolom, hogy De Jong úrnak ez nagyon jól sikerült, és ezért szeretnék neki köszönetet mondani. És még egy dolog, lehet, hogy sokak számára ez problémás, hogy a 9-es pontban a városok, a helyi önkormányzatok jogairól beszélnek, illetve arról, hogy egyfajta tervezésre van szükség, de szerintem erre szükség van, hiszen ezen a területen egyáltalán nem terveznek néha, és akkor teljes mértékben elnéptelenednek a belvárosok, új bevásárló zónák jönnek létre. Valóban úgy van ez, hogy össze kell kötni a kis és nagy boltokat, viszont ez csak a nagy bevásárló központokban lehetséges, és ez azzal jel, hogy elnéptelenik a belváros. Tehát itt is egy jó egyensúlyt kell találni. Elnök, köszönöm szépen. Jó magam is szólnék néhány szót, mivel árnyékjelentés vagyok az a területen, és örömmel követjük ezt a jelentést, és ez nagy mértékben ráirányítja a figyelmet a kiskereskedelemre, széles értelemben, nem csak az élelmiszer szempontjából, és örülök annak, hogy sokan örömmel vesznek ebben részt. Denis kitűnő jelentést hozott létre kiegyensúlyozott módon, úgy, hogy szerettük volna megközelíteni ezt a kérdést, és itt mindig van egyfajta határ a szavak tekintetében, a jelentésben, és ezért néhány dolgot szeretnék most kiemelni, hogy felhívjam ezekre a figyelmet. Akik ismerik a fogyasztókra vonatkozó eredménytáblát, azok tudják, hogy ár különbségek vannak az alapvető termékek tekintetében Európában, és ez már rávilágít arra, hogy nem igazán a fogyasztók számára működik megfelelően a piac, és egyre több a, a bizonyíték arra, és ezt hallottuk egy megbeszélésen is tegnap, hogy vannak földrajzi korlátozások is, amit bizonyos cégek alkalmaznak, ez nagy árkülönbséget jelenthet a piacon. Kelet-európai kollégák azt mondták, hogy ugyanazon márka termékeinek minősége különbözik országonként is. Erre persze nincsen tudományos bizonyíték, de úgy tűnik, hogy ez valóban létezik. Tehát ezeket a kérdéseket is szeretném megemlíteni, mert ez is a belső piachoz tartozik. A termékek tanúsítványoztatása, nyomon követése, ezek is fontos kérdések a kereskedelem kapcsán, és úgy gondolom, hogy itt is foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel ebben a jelentésben. Ugyanakkor Szeretném megköszönni azt is, hogy a franchisinggal kapcsolatban is van egy módosítás. Ez egy nagyon fontos mechanizmus számos vállalkozó számára, hogy kiskereskedelmi láncokat hozzanak létre, boltokat hozzanak létre. Ez széles körben alkalmazott, ez jól hozzájárul a gazdasághoz is, és említette a jelentés készítő is a verseny ügyi vonzatait is, ezt is meg kell vizsgálni. És valószínűleg más kollégák is ebben egyetértenek, és meg fogjuk vizsgálni ezt, hogy ez a megfogalmazás megfelelő -e. Minden ezen elképzelésemmel kapcsolatban módosítókat fogok megfogalmazni, végezetül pedig az e-kereskedelem témaköre kiskereskedelemben nagyon fontos az innováció, ez a nagyon gyorsan mozgó üzletág, és ezért mindenképpen egy keretre van szükség, amelyben valóban lehet segíteni ennek a szektornak a fejlődésben, és abban, hogy versenyképes legyen, és ehhez minden lehetőség kell használni. De az egyik nagyon fontos aspektusa a múlt heti görögországi látogatásunknak az az volt, hogy a görög szakszervezetek elmondták azt, hogy az egyik problémája a görög gazdaságnak az az, hogy nincs verseny a történelem során. Igazából elüldözték a versenytársakat a bizonyos szektorból. A görög miniszter ugyancsak beszélt erről, és az OECD-t kérte fel arra, hogy vizsgáljon meg bizonyos szektorokat, és ez kapcsolódik az árupiaci megjegyzéseimhez is korábban. Tehát a, a földrajzi megosztottság miatt kialakuló um, különbség ugyancsak nagyon fontos a kiskeserem szempontjából. Talán a bizottság képviselői majd beszélnek erről gondolom, hogy van még időnk, ezért három személy szólhatna még hozzá röviden, mert csak az is röviden, mert később még lesz időnk arra, hogy beszéljünk erről. Steiner asszony, a Béla és Panceri kollégák kapják meg a szót, nem tudom, hogy valaki más kíván még szólni, akkor Steiner asszony. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is. Úgy vélem, hogy a megközelítése valóban üdvözlendő. A helyi kezdeményezések támogatását e, én is jó ötletnek e, tartom. Ezt mindenképpen összevonhatjuk olyan újító jellegű kezdeményezésekkel, programokkal, például az én szükepátriámban, az én a városomban is volt egy hasonló újítőlegű kezdeményezés, ahol kezdőtőkével eh, támogatták eh, a kiskereskedőket. Itt vannak az úgynevezett pop-up, egynapos eh, vagy egyhetes boltok, pop-up shop néven elhíresült új tendencia ez. Annyi alternatíva van, annyi újító jellegű megoldás, a fiatal vállalkozókat annyi módon segíthetjük, Tudom, hogy egy akciócsoport is elkezdi munkáját szeptemberben. Ha már itt tartunk, akkor a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban egy független ombudsman is sokat tehet, erre ma is utalnék. Tehát kérdés, hogy merre haladnak a dolgok, és hogy ez eh, hogyan fog eh, kinézni. Köszönöm. Eh, most pedig majd várjuk, hogy hogyan halad tovább ez a jelentés. Zavéla asszony, a következő mondja az önök parancsoljon. President, um, quasi Köszönöm, elnök úr. Minden eddigi hozzászólásban utaltak a kollégák az elektronikus kereskedelemre, Azonban valami ö, hiányzik a nagy kereskedő kérdése. Egyébként most Mátairól angolra váltok majd, mert bár van talmácsolás Mátaiból, de angolul készítettem el az anyagomat. Tehát az nagy kereskedelmi láncok kérdít. Az Európai Bizottság abból a szempontból közelít, hogy milyen korlátozások nehezítik az online kereskedelmet, az elektronikus kereskedelmet, és folytatom angolul. Ugyanakkor az Európai Bizottság nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy maguk a kereskedők döntetik el, hogy hogyan és hol kereskednek. Ez az egységes piac eh, elvéve eh, ellentétes a máltaiak, akik periférián vannak, sokszor kimaradnak. Például meghallgattuk ez a biztos előttet akkor, vagy biztost akkor, rámutattam erre a problémára, és azt ígérte, hogy ezt a problémát majd különös, ennek a problémának különös nagy figyelmet szentel majd, hogy a nagykereskedelmi láncokkal mit tudunk tenni. Remélem, hogy erre is kitér majd jelentés. Köszönjük! A földrajzi diszkrimináció eh, kérdése már eh, felmerült a digitális eh, belső piacról tartott meghallgatás során. Egyébként ez a prezentáció a honlapon is elérhető, erre vonatkozóan, tehát háttéranyunk. Végül, de nem, zára, nem utolsóban Páncéri úr. Köszönöm, elnök úr. Csak egy gondolatot engedjenek meg. De Jang úr nagyon jó munkát végzett annak alapján, amit hallottam. Úgy gondolom azonban, hogy a téma nem csak gazdasági jellegű kellene, hogy legyen, az egyensúly a nagykereskedők, kiskereskedők között, illetve a foglalkoztatottság biztosítása ebben a fontos ágazatban. Jó lenne, hogyha általánosabb megközelítést alkalmaznánk, főleg a szociális funkciót illetően, hogy az európai társadalomban szükség van a kiskereskedelmi egységekre, mert egyre idősebbek a lakók, úgyhogy szükség van olyan szolgáltatásokra, amelyek főleg a nagyvárosokban közel vannak az emberekhez. A második dolog főleg a nagy városközpontokra vonatkozik, ahol a kiskereskedelmnek komoly problémái vannak, azonban nagyon fontos részét képezik ezek egy ilyen nagyvárosnak. Ebből a szempontból is meg kellene vizsgálni azt, hogy az önkormányzatok mit tehetnek annak érdekében, hogy megfelelően szabályozzák a kiskereskedelmi tevékenységet. Ösztönzőkre van szükség, nem csak a piaciakra, hanem olyan segítségnyújtásra, amelyek az európai szociális életnek ezen fontos részét is elősegíti. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság képviselője is itt van, Rebesz asszony. Sajnos túl sok időt nem tudok rendelkezésére bocsátani, de szeretnénk hallani a véleményét. Nyilván a későbbiek során lesz még alkalom a dialógus folytatására önnel. Parancsoljon, öné a szó. Nagyon köszönöm elnök úr a szót. Megpróbálok rövid lenni. Először is köszönet az előadónak ezért a kiváló jelentésért, pontosan azt fogalmazta meg, amelyet a bizottság is gondol erről a fontos ágazatról. Tudjuk, hogy csak a gazdaság, hanem a foglalkoztatottság szempontjából is rendkívül fontos, főleg a kisvállalkozók számára, hiszen a kiskereskedelemben nagyon sok a KKV. Úgyhogy a kisvállalkozókhoz is fordulunk. Engedjenek meg egy-két gondolatot kiragadnom, és aztán majd a magas szintű csoportban felvetődő kérdésekre is rátérek, ami az elkereskedelmet jelenti. Úgy gondolom, egyetértés van abban, hogy alkalmazkodnunk kell a jövő kihívásához. Innovációra van szükség. Az akcióterv keretén belül az egyik teendőnk az, hogy az innovációs platformot megvizsgáljuk, innovatív üzleti modelleket találjunk, és a bizottság itt figyelembe vegye a kkv szükségleteit is. Ahogy önök is tudják, egy külön akciótervünk már létezik az elkereskedelemre, lesz egy végrehajtási jelentés is. És visszatérnék az egységes piaci hónapra amelynek keretén belül az egyik hetet pontosan az elkereskedelemnek szántuk. Úgyhogy kérem, csatlakozzanak majd ehhez a vitához ebben a témában. Többször is utaltak milyen sorrendben is mondjam el, amit szeretnék a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról. Csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a bizottság mindenképpen támogatja az érintettek önkéntes kezdeményezését. Nagyon sokat foglalkoztunk mi is. Ezzel a kezdeményezéssel a továbbiakban is támogatjuk. Ez egyértelmű kétség sem férhet hozzá. Óriási munka ez, úgyhogy tényleg nem szabad alábecsülni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket eddig is képviseltek az érintettek. Teljes körülön támogatjuk. Másrészt viszont lefolytattuk a könyvvel kapcsolatos konzultációkat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat témájában. Ebből egyértelműen kiderül, az is, amit Tejanke úr is említett, a végrehajtás problematikája. Tehát itt egyértelműen van még tennivalónk. Ezt alaposan megvizsgáljuk, most hatástanulmány készül a zöld könyvről, a konzultációkról, minden anyagról, amit megkaptunk, ezeket mind-mind figyelembe vesszük, és aztán a bizottság mindezek alapján levonja majd a végső következtetéseket, hogy van-e szükség európai szintű kezdeményezése, nem csak a végrehajtás miatt. A többi dologra nem szeretnék részletesebben kitérni. Egy dolgot szeretnék kiemelni. Azt szeretném mondani, hogy rendkívül komplikált kérdés az, amelyet már több ország is megtapasztalt, ha csak jogszabályjal akarjuk ezt megoldani, az torzulásokat okozhat, és a költség alattértékesítés ellenkező eredményeket szül. Franciaország esetében például azt tapasztaltuk, hogy az ottani tilalom torzulásokat eredményezett. Másfajta intézkedésekre van tehát szükség. Csak figyelmeztetésképpen szeretném elmondani, hogy nem olyan könnyű ezeket a kérdéseket pusztán jogszabályokkal megoldani, úgyhogy ezt kérem vegyék figyelembe. Franchise system. Már erről is volt szó, és egyetemben kiderült a vita során, hogy pontosan kell meghatároznunk azt, hogy miről is van itt szó. mert nem mindig egyértelműek ezek a dolgok. A területi ö, megkötések az ellátás terén ugye felvetődik az a probléma, hogy a különböző országok szállítói különböző árakat alkalmaznak. Ezek teljesen legitim okoknál fogva alakulhatnak ki. Volt erről már szó a zöld könyvben, a bizottság vizsgálja ezt a területet is, és mindenképpen prioritásként kezeli majd. Azonban ez sem könnyű terület, nem olyan fehéren, feketén lehet megoldani, mert komplikált a helyzet itt. Elnök úr, Annyit szeretnék még elmondani, hogy a magas szintű munkacsoport a kiskereskedelemről abban állapodott meg, hogy az akcióterv nem csak bevezetendő, végrehajtandó dolog, és aztán nem figyelünk oda arra, hogy a kiskereskedelmi ágazatnak milyen szükségletei vannak, túl kell ezen mutatni, és a jövőbeli kihívásokkal is foglalkozni. Biztos vagyok benne, az itt elhangzottak a válság hatásai a KKV-kre is belekerülnek majd ebbe az anyagba. Nagyon sok érintett megkeresett már minket, A jövőben remélem egyértelműbben tudunk majd nyilatkozni. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnálom, hogy egy kicsit tovább időztünk ennél a témánál, de ez egy nagyon fontos vita volt. Mindenki nagyon várja már a szavazást. Tehát akkor Denis nem kíván ne hozzászólni a végén, így egy kis időt takarított meg nekünk. Még beszélni kell az időbeli beosztásról. A következő héten, szeptember 10-én lesz a módosító benyitásának határideje, azért, mert hajlik a jelentéssel, szeptember 20 akkor lesz a fogunk erről beszélni, és 17-én fogunk majd beszélni októberben a, a, a jelentésről. október 15-én tudunk erről a témáról ismételten beszélni. Folytassuk a munkát. Remélem mindenkinek itt van a szavazó listája. Először is eh, az általános költségvetésről fogunk szavazni, az Európai Unió általános költségvetéséről. Gápelt asszony a jelentés készítő. Kíván-e bármit szólni a szavazás előtt? Nem? Rendben. A titkárság azt javasolta, és megnézem, hogy egyetért ezzel a jelentéstevő, a szavazó is tekintetében, amit kaptunk, először a költségvetési sorokról kell szavazni, utána pedig az állásrólásról. Tehát azt kérném, hogy a négy, negyedik oldalt keressék meg a szavazó listán, és ott a költségvetési sorokat. Külön szavazás kell a a költségvetési sorok kapcsán ezt kérdezem. A szocialistáktól kérdezem, hogy lehetne próba szavazni a költségvetési sorokról. Igen, lehetne, tehát a négyes oldalon a költségvetési sorokról mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, köszönöm szépen. Akkor most rátérünk magára az állásfoglalásra, és az egyes a módosító mellette, ellene, elutasítottuk, kettes, mit mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas, mellette, ellene, elutasítva, négyes, mellette, ellene, elfogadtuk, ötös, mellette, ellene, elutasítva, hatos, mellette, ellene, elfogadtuk. A hetes okafogyottá vált, vagy nem. Igen, erről is szavazunk. Hetes mellette, ellene. Ellenőrizzük a hetest, mert nem igazán voltam biztos abban, hogy hányan szavaztak. A szavazást megnyitom elfogadtuk, 15 igen, egy nem szavazattal, 8-as mellette, ellene elutasítva, 9-es mellette, ellene elfogadtuk, 10 mellette, ellene elutasítva, 11-es mellette, ellene elutasítva, 12-es visszavonták, 13-as mellette, ellene elutasítottuk, elfogadtuk, javítja magát az elnök. Ellenőrizzük ezt? Igen, ellenőrizzük akár a 13-as módosítót. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 29-en szavaztak, 16 igen, 0 nem, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elutasítva. 17 mellette, ellene elfogadtuk, 18-as mellette, ellene elutasítva, 19-es mellette, ellene elutasítva. Most a teljes véleményről szavazunk így, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elfogadtuk 25-1 arányban köszönöm szépen Gálperc asszonynak. Remélhetőleg megvédi a Költségvetési Szabizottságban is az álláspontunkat. Most pedig eh, rátérünk három nagyon fontos eh, jelentés elfogadására a közbeszerzéssel kapcsolatban. Bizonyára ezt nyomon követték A szövegek már a nyár előtt elkészültek, de kellettek kis idő, hogy ezt véglegesítsük. Voltak kisebb változtatások, de összességében elégedettek vagyunk ezekkel. Most szeretném megadni a jelentéskészítőknek, vagy akár az árnyék jelentéstevőknek, de főként a jelentéstevőknek. Márk Tarabellának szeretném először megadni a szót, mert csak azért is, mert két szavazás lesz az ő jelentéseivel kapcsolatban. Köszönöm a szót, elnök úr. Remélem rövid lesz a szavazás. Sikerült ugyanis kompromisszumot találnunk januárban, februárban a trialógusok során nem akarom húzni az időt, a plenárison lesz majd alkalmom talán részletesebben visszatérni erre, úgyhogy talán további perceket kérek majd a frakciómtól, de azért vannak kulcsfontosságú kérdések, amelyekre majd visszatérek a plenárison, az együttműködés, a szociális kritériumok, a nagyobb átláthatóság, a gazdasági ajánlat, stb. stb. területén nem igazán tartják ugyanis ezek az ajánlatok tiszteletben a szabályokat. Várjuk az egyszerűsítést mind a hatóságok, mind a gazdasági szereplők részéről. Már léptünk egyet előre. Ami a szociális szolgáltatásokat illeti szolgáltatókat, ezekről is beszélünk, mert van egy ellentmondásos cikk, a 17.2, ami most már nyilván nincs benne a szövegben, de Azért oda kell figyelnünk majd erre, hiszen ettől kezdve a tagállamok oldalára kerül, de majd amikor az átvételre kerül sor, nyilván megfelelő rugalmasságot kell ezeknek a szociális szolgáltatásoknak kölcsönözni. Nos, elnök úr, most csak annyit szeretnék elmondani, hogy még egyszer üdvözlöm és köszönet ezért a hosszú, majdnem másfél éves munkáért az árnyékjelentés készítőknek, Frank Engelnek, Kreitzmann úrnak, de Jange úrnak, Aj, elnök úr, pont önt felejtettem el, de nem felejtettem el igazándiból, mert nem csak előadó, hanem az IMKO elnöke is. Úgyhogy csak valahogy önnek is szerettem volna gratulálni, mert úgy hallottam, és ez rossz hír, hogy a mandátum lejártával nyugdíjba vonul. Ez nagyon komoly dolog ahogyan ön vezette a vitát a tanácshoz képest, mert nem mindannyian értettünk egyet. Üdvözlöm az árnyékjelentés készítők hozzáállását is, de az ön munkáját is, ahogy előkészítette az árnyékjelentés készítők ülésén ezt az egész találkozót, Nyilván említhettem volna Filip Zsüvent is, Antonio Pálcerit is, mert ugye voltak koncesziók, amiket tettünk. A parlament nagyon logikusan járt el. Igaz, hogy a tárgyalások során inkább a tanácsi álláspont az, amely bizonyos fokig győz, de egyértelmű jelzésket közvetített a parlament. Jelentősen korrigáltunk, azért, mert kiváló volt az előkészítés a parlament részéről. Üdvözlöm a bizottságot is, nem szabad elfeledkeznünk, hogy a javaslat kezdeményezője. 2011. december 21-én született ez, ez nagyon jó kiinduló pont volt, hát bizonyos aspektusokat ütköztettünk, de hát nyilván ez azért volt, hogy erőteljes jelzéseket közvetítsünk, ne felejtsük el, fontos jelentésekről beszélünk. Mert 19% a bruttó nemzeti termékből az, amely közbeszerzésekből származik, úgyhogy a közpénzeket a lehető legjobban kell befektetni. Úgy gondolom tehát, hogy végül is sikerült jó munkát végeznünk, azért nem a nyolcadik világcsodát fedeztük itt fel, azért sikerült egyértelmű üzenetet közvetítenünk, mind az állami hatóságok felé, mind a gazdasági szereplők felé, mind az állami piac felé. Ezentúl pedig még üdvözölnöm kell asszisztenseinket, munkatársainkat, nagyon sokan segítettek ebben a munkában, főleg a tárgyalások során. Nyilván a saját frakciómból Sentinel-től Eszi volt az, aki kiemelkedett a nehéz tárgyalások során. De szerintem minden egyes frakció ugyanígy elmondhatja magáról, ön is, elnök úr, a parlamenti munkatársak nagyon ö, jól végezték a munkájukat, nem volt ez könnyű, egyértelmű üzenetet viszont sikerült közvetítenünk. Elnézést, hogy kicsit hosszasan beszéltem, de szerintem érdemes volt, mert másfél éves munkának ö, a végére értünk, ö, több tucat ö, ülést tartottunk, de végül is megérte, megérte ezt a kiváló együttműködést. Köszönet mindenkinek. Well, thank you very much indeed as well. Köszönjük önnek is, kollega. Egy óriási élmény volt önnel együtt dolgozni. a közbeszerzésnél nagyobb kihívásra nem lehet egy európai parlamenti képviselő, nem is indulok újra választásokon pont azért. Azt hiszem Filip Zsüvennek adom meg a szót, aztán majd egyesével szavazunk. A, az egész javaslatot koncepció ügyben jelentősen át kell dolgoznunk, ami nem volt kis kihívás. Talán Filip Zsüven is mondhat egy pár szót, és aztán egyesével szépen szavazunk. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném a kollégámat megnyugtatni. Nem a világ nyolcadik csodájáról van szó, de ne aggódjanak, mert a világ csodái szépen lassan e- eltűnnek egyesével, remélhetőleg a miénk az valamivel tartósabb lesz. Ami az irányelvet illeti, egy európai e- keretet fektettünk le a közbeszerzésekre. A szerződés nagy alapelve szerint kell, hogy eljárjunk, és egy ilyen óriási jogszabálynál gratulálunk kell mindenkinek, aki részt a munkában. Az Európai Bíróság, illetve a bíróságok több évtizedes esetjogát, joggyakorlatát követően eljutottunk vége oda, hogy a különböző állami szervek és önkormányzatok, akik közbeszerzéseket írnak ki, nagyon gyakran bírósághoz kellett fordulni, hogy a jogértelmezéshez jussunk. Remélhetőleg így ez jogbiztonságot, kiszemítotásokat hoz. Most nem megyek végén az összes cikken, ahogy már is mondta, elképesztő mennyiségű papírt kell átrágnunk, dokumentumot kell átrágnunk, most azonban végeredményként az munka végeredménye egy, egy, egy kiegyensúlyozott, következetes szöveg, és nem nyúlnak el a közbeszerzések végtelenségig. Remélhetőleg egy olyan globális megállapodásra sikerült jutnunk, ami mindenki számára elfogadható, még nem értünk eh, ennek a folyamatnak a végére, mégis eh, nagyon fontos előrelépés ez, ezért eh, mindenkinek köszönöm az engedményeket, amiket tettek. Köszönöm az árnyékeleadóknak is, akikkel jó volt együtt dolgozni. Most Panzeri úra gondolok, Buszai úrra, Rulő asszonyra, az európai bizottságra Michel Barnier, aki nagyon komoly részt vállalt ebben a folyamatban, illetve a szakértőink munkájára, főként a saját kabinetemben dolgozókra, illetve a néppárt szakértőire nagyon sokat köszönhetünk nekik. nem sikerült mindent elérnünk, de nem szabad emiatt bánkódnunk, hiszen nagyon sokat elértünk, még sok munka van előttünk, de a jövő elkezdődött. Köszönjük szépen, és én is szeretném az Európai Bizottság képviselőjét itt üdvözölni. Talán ugorjunk is tovább a szavazásra. Három szor szavazzunk, tegyük ezt elektronikusan először is. A klasszikus irányelvről szavazzunk, a előttünk fekvő szöveg alapján. Persze elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 egy arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Lássuk most a közmű irányelvet. Lezárom a szavazást. Ugyanilyen arányba fogadtuk el. Végül a koncesziókról szóló irányelv következik. Megintem a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-2 arányban egy tartózkodás mellett ezt is megszavaztuk. Köszönöm mindenkinek. a szakbizottságunk szakértőt, a titkárságot külön köszönet illeti Mani Alessandra Giulia és Clementi Lőrajó, aki azon Tamporár volt, tehát határozott idői munkaszerződése bír csak, és ezért korábban itt volt, aztán elment, de most újra itt van. Üdvözöljük, mindenki megérdemli a tapsot. Good. Um, well, thank you all very much. Rendben, köszönöm. Nem tudjuk még, hogy a plenárisra az mikor fog kerülni. Jelenleg arról beszélünk, amikor lesz elérhető ez a szöveg, és mikor remélhetőleg lehetőleg hamarabb sikerül már ezt a plenárisra helyezni, hiszen a nagy feladat az a végrehajtás lesz majd. Tudom, hogy akkor is ennyi lelkesek lesznek. Térjünk rá a következő pontra. Rajtova asszony nincs itt. Ezért szeretném elmondani. De mégis itt van Rajtova asszony, kívánne valamit mondani? Szerettem volna elmondani én azt, hogy miért is nem szavazunk most erről a témáról. Miért halasztjuk ezt el? Köszönöm szépen a szót. Pontosan most nézem ezt, azt láttam, hogy ezt állandóan elhalasztjuk, halogatjuk ezt a témát, pedig egy olyan irányelvről van szó, amely tényleg fontos lenne. Nem igazán jó ez. Úgy gondolom, hogy hogyha a tanács nem fogja a véleményét kialakítani, és nem kezdi meg a tárgyalásokat velünk, akkor lehet, hogy nekünk kellene egy vélemény kialakítani, és nem kellene az elnökséggel találkoznunk. Elnök, tudjuk, hogy vannak bizonyos fajta preambulú kezdések, amelyeket javasoltak, viszont ezt a tagállamok kifogásolták, tehát a lehetőleg nagyobb nyomást gyakoroljuk rájuk, hogy sikerüljön dőlőre jutni. Egyetértek önnel abban, hogy valóban nem kielégítő a helyzet. Nos, hát akkor következők a szavazás újabb pontja, és arra kérném a szakbizottságot, hogy fogadjunk el egy szóbeli kérdést, amit a koordinátorok által teszünk fel, és ez kötődik a szakbizottság munkájához, a belső piac, illetve az egységes gazdasági terület Svájccal, Schwab úr teszi fel ezt a szóbeli kérdést. Nem tudom, a Schwab úr kívánja ebbe vezetni ezt, vagy bármit szólni ezzel kapcsolatban, vagy szavazhatunk mindenkiről ennek. Nos, ki támogatja ezt a szóbeli kérdést? Elektronikusan kell erről szavaznunk. A szavazást megnyitom a szóbeli kérdésről. A szavazást lezárom és ezt elfogadtuk 28 tonna arányban, tehát akkor ez majd a plenárisra fog kerülni. Kooperáti úr véleménye következik a KASZ 2020-ról. Akkor nézzük a szavazólistát ezzel kapcsolatban. Számos kompromisszum van. Kooperáti úr nincs itt. Kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. A kettes ötös módosító mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Szóbeli módosító a nyolcas Borisov módosító, a jelentéskészítő kérte ezt mellette, ki támogatja a nyolcast ilyen formában mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene elutasítva, 20-as a jelentéskészítőtől mellette. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. De nem, nem kell ellenőrizni. A 20-as mellette, ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 25-ös mellette ellene elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 27-es módosító mellette ellene elutasítva, 30-as módosító mellette ellene elutasítva, 9-es kompromisszum részenkéti szavazással az frakcióm kérésére, ezért első rész, including a legislative act nélkül, mellette, ellene elfogadtuk, most including a legislative act, ezekről szavazunk mellette, ellene elutasítva. 35-ös mellette ellene elfogadtuk, 36-os mellette ellene ellenőrizhetnénk ezt. A 36-os Westfál módosító a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva 14-15 arányban. 10-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 42-es módosító mellette, 42-es módosító mellette, ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 45-ös mellette ellene elfogadtuk, 46-os mellette ellene elfogadtuk, 47 mellette ellene elfogadtuk, 48 mellette ellene elfogadtuk, 49 mellette ellene ezt ellenőriznünk kell a 49-es módosítót, a szavazás megnyitom. Szerintem elutasítottuk, de kis többséggel. Szavazottam mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk 15 1 arányban. 50 mellette, ellene. Elfogadtuk. 51-es mellette, ellene Az 51-est ellenőriznünk kell. A szavazás lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal. 52-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezt is. Egyes módosító. Koferáti mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az egyes módosítót. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva egy szavazattal, kettes módosító mellette. Ellene elfogadtuk egyértelműen. Most a teljes véleménytervezetről szavazunk. Szavazást megnyitom. a mindenki. Most már 29-en szavaznak. Mindig lehet tartózkodni, nem akarnak szavazni. Szavazás lezárom. Elfogadtuk 26-1 arányban. Most pedig rátérünk Schwab úr jelentésére. Az európai szemeszter, gazdaságpolitikai koordináció, Schwab úr kíván ezt szólni. Elnök úr, szeretnék egy kérdést intézni. És hogyha már erről szavazunk, erről a véleményről, akkor gondolni kell arra, hogy ez a szakbizottság vezetésem alatt, de bármi biztos közleménye által nagymértékben bevonulott az európai szemeszterbe, és szeretném megerősíteni önöknek, hogy az elnökök értekezlete bölcsességében arról döntött, hogy leállítja ezeket a tevékenységeket, és szeretném, hogyha önök ezt jóvá ha, ö, nem tudom, hogy ezt, ö, hogy erről valamit mondanának, mert ö, én ezt ellenezném. Elnök, az elnökök a engem nem kérdezett meg ezzel kapcsolatban. Az a értekezeten igazából nem beszél a szabizottsági elnökökkel közvetlenül, ezt szerettem volna leszögezni. Elég egyedül van az elnökök ezekben a kérdésekben, és a két legnagyobb politikai frakció vesz a munkájukban részt, de hogyha szeretnének valamit változatni, akkor oda kell fordulniuk az elnökök értekezetéhez. Én nem vagyok tagja ennek. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha a szabizottsági tagoknak, vagy a koordinátoroknak elmondaná a véleményét ezzel kapcsolatban, és hogyha a koordinátorok felkérnek erre, akkor elmondanám az elnökketeknek, hogy rossz döntést hoztak, de hogy megváltoztatják-e a véleményüket, vagy nem, én nem hiszem. az hogy túlságosan is támogatjuk most már a másodpiacot. Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet erre, és térjünk rá a szavazásra. Hogyha nagy többséget kap a jelentése, akkor sokat segít nekünk majd. Egyes mostó mellette ellene elfogadtuk, egyes, komprom kettes, egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, négyes módosító is szavazással. Első rész mellette, ellene, elfogadtuk második rész mellette. Szerintem erről elektronikusan kell szavaznunk. Négyes módosító második része. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elutasítva. Ötös módosító mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette a nyolcasról elektronikusan szavazunk. A szavazás lezárom. Elutasítva 9-es módosító, Ezt csak néhány nyelvet érint mellette, ellene elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk, tehát akkor most már nyissuk meg a szavazást a végső véleményről, illetve a jelentésről. Ez egy állásfoglalás, mondja az elnök. A szavazást lezártam, és elfogadtuk 25-1 arányban. So thank you very much. And so I await your submission for me to send to the Conference of Presidents, and we will discuss that. Várom tehát az önök javaslatét, amit az önök értekezletének azt a, ko a koordinátorok ülésén, majd ezt folytathatjuk. Schmidt úr remélem a, nem érti félre az erre vonatkozó viccesnek szállt megjegyzésemet. Éves jelentés versenypolitikáról. Jelentéstevőként én vagyok megjelölve, de hát tulajdonképpen módosítókat fogadunk csak el, ugye teljes jelentés nélkül, mert szólt minket a, az idő, tehát az összes frakció együttes munkája, nem más, ezért gyorsan fussunk, szaladjunk végig a szavazáson. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette mellette Bocsánat, hármas módosító, úgy értettem. Igen, hármas módosító, úgy értettem. Mellette ellene. Szerintem nem fogadtuk el, de hát ellenőrizzük a biztonság kedvéért. A szavazást lezárom. Nem mi fogadtuk el, mert 14-14-4-es módosító mellette. 4-esről megint szavazzunk csak, tehát a 4-esről elektronikusan szavazzunk. Megítom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk, ötös mellette ellene az EPP mellette, vagy ellene? Ellene? Jó. Vagy mégis ellene? Jó, akkor nyissuk meg a szavazást az ötösről. Megnyitom, lezárom. Hatos mellette, ellene elfogadtuk, 7-es mellett ellene elfogadtuk, 8-as mellette ellene elfogadtuk, 9-es mellette ellene elfogadtuk, 10-es mellette ellene. A többi szavazhatunk blogban? Van ellenvetése valakinek az fennmaradókkal kapcsolatban? Nem. 10-től 18-ig blogban szavazunk mellette, ellene mind elfogadtuk. Tehát ezeket a módosítókat mind eljutatjuk az ECON szakbizottsághoz, hogy építsék be a jelentésükbe. Nem kell külön jelentést elfogadnunk. Schwab úrnak van mondani valója, aki persze nem figyel rám, pedig az ECON tagja. Schmidt úr szintén, persze ő se figyel, mondanom se kell arra kérjük Önöket, hogy dolgozzanak együtt Svábóra azon, hogy ezek a módosítók beépüljenek a zárójelentésbe. Nem, nem, nem, én a liberális rögszervezetőnek nagy kedvele vagyok. Lássuk most már tényleg a Malcolm Harbour jelentést, az elektronikus hírközlésre vonatkozó keresztszabályozásról szóló végrehajtási jelentés. Trautman asszonynal, aki az illetékes szakbizottságban a felelős ennek, az ITRE-ben, és az elnyék előadó asszony most nincs itt, de több kompromisszumról is megállapodtunk Ferhelyen asszonynal. Trautman asszonynal erről beszéltünk, azt hiszem nincs benne szavazólistám, ezért felolvasom. A négyes nem lesz majd egy szóbeli módosító, azt majd felolvasom. Jó, akkor gyerünk tovább. Egyébként Ferhelyen azt hogy az egyetlen eh, árnyék előadók benyújtott eh, módosított ehhez. Kettes módosító mellette ellene elfogadtuk, hármas mellette ellene elfogadtuk. A négyes szobali módosítójáról fogunk most eh, beszélni, ami a, a hálózat semlegességgel van kapcsolatban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 Ki a mellette? Ellene? Ah, elfogadtuk, nincs ezen mit gondolkodni. 5-es szóbe, 5 módosító mellette ellene. Elfogadtuk, 6-os mellette ellene. Elfogadtuk, 7-es mellette ellene. Elfogadtuk, 8-as mellette ellene. Elfogadtuk, és az 1-es mellette ellene. Elfogadtuk az így módosított egészére, a szavazó megnyitom a szavazást. Um, the vote is... Lezárom a szavazást, hogyha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát. Úgy látom, hogy mindenki mindennel elégedett, ez csodás. Köszönöm. A, majd mindennek teszek annak érdekében, hogy az ítre jelentésbe valóban beépüljön. Ezzel a szavazás végére, végéhez értünk. Köszönöm a segítségüket. Egy új vélemény készül a külügyi bizottság jelentését véleményezzük. Gálperc Cildikó a vélemény előadója, az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázisról szól ez. Gálperc Ildikónak megadom a szót, hogy vezesse fel a jelentését. Nem tudom, hogy ki akar még ehhez hozzászólni, Styler asszony. több árnyék előadó nincs is. Weiler asszony talán, Schmidt úr. Sajnálom, túl kevés az árnyék előadó, kevesen átékolnak ma, így tehát kérem vezesse fel a jelentését. Az Európai Bizottság és a Szilvia van itt? Jó, majd önnek is megadom a szót később, de később. Először Gál Pelc Ildikó parancsoljon, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos vagyok benne, hogy nem azért nincsenek eh, árnyék jelentéstevők, mert eh, ez a téma nem annyira fontos, hanem eh, egyéb okai lehetnek. Nagyon fontos témáról van szó egy rendkvül gyorsan változó stratégiailag és geopolitikailag is gyorsan változó környezetben kell megtalálni azokat a válaszokat az európai uniónak ami az európai védelmi technológiai és ipari bázist érinti. ez eh, jelentős felelősséget ró mindannyiunkra egy eh, összehasonltó adattal szeretném kezdeni knának oroszországnak és japánnak együttesen annyi a védelmi kiadása mint az európai uniónak gy aztán érezhető ebből a számból is és abból is hogy zero munkavállalóról van szó majdnem one nine hundred and sixty zero munkahelyről e, évente majd one hundred milliárdos forgalomról egy nagyon fontos területről van szó amikor elkésztettem a véleményemet akkor nem állt még rendelkezésemre a bizottságnak az összefoglalója a témában e, ennek ellenére azt mondhatom hogy az egyoldalas javaslatom körülbelül e, fedi és illeszkedik a bizottságnak a megállaptásaihoz. ugyanabból a kiindulópontból indultunk el e, a tagállamok költségvetéseiben egyre csökken a részesedése a védelmi kiadásoknak e, mindezek ellenére természetesen az európai védelmi ipar versenyképességét növelni kell ennek útja és módja azonban nem a kiadásnövelés hanem a sokkal e, inkább együttműködés és a védelmi piacok átláthatóságának és nyitottságának és együttműködésének a növelése véleménytervezetemben hat pontban fogalmaztam meg a javaslataimat a terjedelmi korlátok erre tettek lehetőséget ezeket szeretném ismertetni illetve a hátterét bemutatni nagyon röviden az első és legfontosabb már volt szó ma is róla a közbeszerzési szabályok mégpedig a közbeszerzési szabályoknak a rendkvül sokfélesége hátráltatja magának a védelmi technológia eredményességének a növekedését és ezáltal a egységes piac nemhogy egységessé válik hanem széttagolttá válik ezen mindenféleképpen javtanunk kellene a párhuzamos folyamatok kiszűrésével a többletkapacitásoknak az átfedéseknek a megszüntetésével. ide tartozik az hogy ösztönöznünk kellene az újszerű beszerzési technikákat hogy néhányat emltsek ezek közül például a követelményeknek az összevonását ésszerűstését az infokommunikációs technológiáknak az alkalmazását a kutatás fejlesztés számára történő ösztönzőknek a e, megállaptását. E, jelentős probléma e, nem csak ezen a területen de ezen hatványozottan jelentkezik ezen a területen hogy ezek a védelmet és biztonságot érintő szerződések esetén rendkvül komoly sokszor túlságosan bonyolult műszakilag nagyon összetett szerződési feltételeket rnak elő és ez egyáltalán nem könnyti meg a határon átnyúló pályáztatást ezért úgy gondolom hogy szükség lehet az aránytalan műszaki követelményeknek a felülvizsgálatára és a belső piac előtt álló akadályok minimalizálására és ahol lehetőségünk lenne ott ezt meg is kellene szüntetni mindig szvügyem volt és fontosnak tartom a kkv kat és a kkv k szerepének az erőstését ezen a területen. tudom hogy ez nem kifejezetten a kkv knak a területe egyrészt a, piacnak a szétszabdaltsága akadályozza a kkv knak a térnyerését másrészt a tőkeerőségük és egyéb okok is eh, hátráltatják hogy itt eh, eh, lehetőséget kapjanak ugyanebben a témában a bizottság is egy ajánlást tett mégpedig egy európai stratégiai klaszterpartnerség a felálltásával én is hasonlóban gondolkoztam mégpedig olyan területen hogy a bizottság egy javaslatot fogalmazzon meg a védelmi iparhoz történő hozzáférések megkönnytése érdekében utolsó javaslatom az volt hogy felkértem a bizottságot és az európai védelmi ügynökséget hogy eh, működjenek együtt a kisebb tagállamok iparának az európai védelmi technológiai és ipari bázisba az ellentételezés eszköze helyett más eszközök segtségével való integrálása érdekében. úgy vélem hogy ez is kulcselem lehet mert eh, lehetőséget knálhat a szinergiáknak a kihasználására összességében ez volt a felsorolt javaslataimnak a háttere és várom az árnyékelőadóknak vagy ha nincsenek akkor képviselőtársaimnak a javaslatát hozzászólását véleményét. köszönöm szépen elnök úr! Good. Thank you very much. Well, let's see. Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni a vitához? Weiler asszony. Ról, asszony Schwab úr, még valaki? Weiler asszony következik. Mr. Obermeyer, um, and who else? Még valaki? Ennyi? Schwab bocsánat. Weiler asszony. So are all appointed acting shadows for the afternoon. Bitte? Akkor ma délutánra árnyék jelentést készítő lesz. Ja, um... Igen. Nekem is es el kell mennem sajnos, de mégiscsak szeretnék állást vonulni ezen témával kapcsolatban, mert még jól emlékszem arra, hogy az előző periódusban elfogadtunk egy csomagot, szinte egyhangulag itt az Európai Parlamentben, melynek értelmében a tagállamnak végre tíz éves figyelmen kívül hagyása után az európai szabályoknak végre most már be kell tartaniuk a közbeszerzése kapcsolatos szabályokat. Tudjuk, hogy vannak a, ö, olyan, olyan részei a közbeszerzésnek a védelmi területen, amelyek nem hozzáférhetőek a közvélemény számára, de korábban ez úgy volt, hogy 95%-ot tartottak titokban, csak 5% volt hozzáférhető. Kevés változott ezen, ezért azt javasolnám, hogy ön és a jelentéstevő is az Európai Bizottságtól, illetve a Védelmi Ünnepségtől is kérnek egy elemzést arról, hogy ezt az irányelvet milyen módon hajtják végre. A nyári szünet során a munkatársammal ebbe már belekezdtem, és azt hallottam, hogy a tagállamok mintegy harmada egyáltalán nem hajtotta végre ezt, sőt, nem is áll céljukban az, hogy ezt végrehajtsák. Tehát a kérdés az, hogy mi fog itt történni. Ez egy kritika az eljárással szemben, mert az a két intézmény nem hajtatja végre azt, ami a parlament elfogadott, pedig idejük lett volna erre. Ez az első dolog. A második pontom, kedves kollega, én nem tartom annyira szörnyűnek azt, hogyha a védelemre szánt költségvetést nem növelik. Németországban elég sok ö, hibás beszerzés volt ezzel kapcsolatban. Mindegy, hogy kihajtatta ezt, végre kiadta ezt megbízásba. Ez mindig is egy tíz évre kiterjedő szakaszt eh, érint, és eh, még fiatal politikusként eh, megértem ezt már, és mindig azt láttam, hogy ennek következményei vannak. Ahelyett, hogy a költségvetést növelnénk, én sokkal jobbnak tartom, és ahelyett, hogy a versenyképesség szlogenjét hangoztatnánk, sokkal jobbnak tartanám azt, hogyha értelmesebb kiadásokon törnénk a fejünket, amelyhez egy egyértelmű átlátható eljárás kapcsolódik, és hogyha már itt beszerzések vannak, akkor főként a katonák védelmét szolgálja ez, mert gyakran nem így van ez. Néha vesznek valamit, ami vagy drága, vagy nem, viszont más érdekeket szolgál, viszont nem az aktív katonák eh, védelmét. Tehát, hogyha valamit már uh, itt be kell szerezni, akkor legyen ez. Ami pedig uh, a túlkapacitásról, illetve a megkettőződésről szól az ágazaton belül, ezt teljes mértékben ö, osztom ö, önnel, az osztattal kapcsolatos megjegyzéseket is osztom, ezt már többször kritizáltuk, semmi nem változott. Tehát ezt mindenképpen el akartam mondani, mert korábban árnyék jelentés tevő voltam egy kapcsolódó jelentés tekintetében. Hogyha amit elfogadunk, hogyha valamiből már egy jogszabály lesz, akkor nagyon fontos az, hogy ezt be is tartsák majd a tagállamok. Yeah, you're right. Igen, tökéletesen igaza van. Foglalkoztunk ezzel, ön is, Róli asszony is. Azt hiszem, ön volt a, még a jelentés készítője is korábban mit tud parancsoljon. Aztán róla asszony. Thank you very much. Köszönöm a szót. Úgy gondolom, ez a vélemény nagyon jó. Túl sok hozzátenni valóm nincsen, és azt gondolom a bizottsági javaslat is nagyon jó, de ahogy mindannyian tudjuk, rendkívül kényes terület ez. Én kis, semleges ország szülötte vagyok, már békében élünk 200 éve. És természetesen az elmúlt 50 év során úgy gondoljuk, ez azért volt így, mert rendkívül erős védelmi iparral rendelkezünk. Ma megfordult a helyzet, már az amerikaiaké vagy a briteké, és 80-90%-a a termékeknek export. De persze ez nagyon hasznos volt ebben a környezetben, és azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket nem tudjuk megvitatni anélkül, hogy általánosságban ne beszélnénk a védelmi kérdésekről, és ez nagyon jó dolog. De azért a realitások talaján kell maradnunk. A kérdés az, hogy Európának jó, hogyha saját védelmi politikával rendelkezik? Tudom, hogy vannak olyan kollégák, akik úgy gondolják, hogy igen, én nem tartozom közéjük. Azt gondolom, hogy jobb, ha NATO-ba tartozunk, és megpróbáljuk meggyőzni Obama elnök urat és az amerikaiakat, mert erős, teljes NATO-ra van szükségünk. Miért kell nekünk védeni állandóan Európát? Talán saját magunk is megtehetjük ezt. Bebizonyosodott ez Libiában is. Ott is volt egy csomó probléma. Amikor helikoptereket gyártunk, nem tudom hány félét, én ugyan nem vagyok szakértője ennek a területnek, A közbeszerzési kérdések a legfontosabbak ezen szakbizottságon belül. Nem hiszem, hogy bárkit, mint fogyasztót érdekelne annyira a helikoptergyártás. De az alapkérdést nem kerülhetjük el, nevezetesen, hogy mi jó Európának. Ami engem illet, én személy szerint nem vagyok az európai hadsereg előállításának híve. Mindenesetre azt gondolom, hogy a jelentés jó, nagyon jó vélemény, a bizottsági jelentés jó, de nem hiszem, hogy ne túl naívaknak kellene lennünk, mert az idén sem fogjuk megoldani ezt a kérdést. Köszönöm, elnök. Azt hiszem, a legutóbbi gondolat volt az egyik legigazabb kijelentés a mai napon róla. Egyáltalán nem értekezettem szólóval. Itt nem az általános védelmi politikáról van szó, hanem arról van szó, hogy mi a kompetenciánk itt a szabizottságban. Én hiányolom itt azt, hogy nincs jogalkotás, hangsúlyoznom kell, hogy van már egy jogszab, amit elfogadtunk a szakbizottságban, és az is elég nehéz volt. Én voltam az egyik rész jelentéstevője, a transferekről volt szó, és még jól emlékszem, hogy nagyon nehéz volt konszenzusra jutni, elfogadtuk végül is ezt. Most azonban ezt nem tartják be, ez az igazi pont, és a jelentésünknek arra kell koncentrálni, hogy a bizottságot felszólítjuk arra, egyetetek eh, Váler asszonynak, hogy a bizottságot fel kell szólítani arra, hogy ezt a jogszabályt most már megfelelően tartassa be a tagállamokkal. Eznek kell lenni a megközelítésünknek, semmi másnak, minden mást elutasítok, a filozófiai eszmefutatások nem igazán visznek bennünket itt messze a szakbizottságban. Uh, thank you, Mr. Obermeier. Köszönöm szépen, Obermeier úr. Thank you, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően a, az Európai Bizottsági Jelentés egy olyan kívánságban mozdult el, mindenkinek tetszedjen ez. Helyes a kiinduló pont. A, az ipar nincs jó helyzetben, igazából művilekkel e, életben tartani ezeket. Egy e, klasszikus problémával állunk szemben. A, jelen, a javaslat részei helyesek. A kérdés az az, hogy a milyen mértékben van itt titoktartás, és ez egy nagyon nehéz kérdés lesz. Ugyanakkor, ahol vannak problémáim, hogyha ezt elolvasom, a technikai innováció célja gyakran a megfigyelés, és a kérdés az, hogy mit akarnak megfigyelni. Erre mindig is gondolni kell. Gyakorlatilag kell nézni a kérdéskört, függetlenül a jogszabályoktól. Felmerül a verseny mellett a minőség kérdése is és a minőséget az azt jelenti, hogy, hogy többfajta módon lehet ezeket a termékeket felhasználni, a különböző, a világ különböző részén lehet ezt eladni, és különböző cégek különböző termékeket is kínálnak, és elég gyakran olcsón kívánják ezeket előállítani. Az átláthatóság növelése. Ez jól hangzik, de hogy igazából ez lehetséges lesz-e, a titoktartás mellett lehetséges lesz-e, ez egy kérdés. Az innovatív közbeszerzés, nos, az Európa Bizottság is utalt erre, viszont szerintem ezt nem jól fogalmazták meg, eléggé széles körül ez a megfogalmazás. A, túlzott kapacitások, a megkettőződések csökkentése, ez mindenképpen pozitív, ez elméletileg lehetséges is lenne. A KKV-k eh, bevonása, ez egy jó cél lenne a bizottság részéről, viszont ez eléggé nincs eh, körülírva Jók a megközelítések, jók a javaslatok, viszont részletekben azonban nincs definiálva, és néha kicsit absztrakt. Good. Um, uh, Mr. Schwab. Rendben, Schwab úr következik. Köszönöm szépen, sok minden elhangzott, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy a szakbizottságunk és a korábbi Európai Parlament Lambsdorff kagánk vezetése alatt a korábbi 296-os bekezdést a szerződésben komolyan vette, és itt igazából csak egy keretet adott a tagállamoknak, amelynek keretén belül a tagállamok az európai érdekeket mérlegelhetik, és nincs ok arra, hogy a korábbi megfontolásokat ne tekintsük most aktuálisnak, hiszen az elmúlt években a tagállamok nem tettek erőfeszítést arra, hogy ezt a keretet végrehajtsák. Tehát ki kell fejezni azt, hogy a korábbi 296-os bekezdés még mindig mérvadó. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, elnök úr, hogy a Védelmi Albizottság 2010-ben elnök úr, elnök úr, kérem, kikapcsolná a mikrofonját? Elnök úr, kérem, kapcsolja ki a mikrofonját. Nos, szeretném elmondani azt is, hogy a Védelmi Albizottság 2010-ben egy nem igazán érthető korlátozást vezetett be egy saját kezdeményezési jelentésben, és ezt és ez átment az Európai Parlamenten. Én igazából ebből nem tudtam arra következtetni, hogy a 2009-ben hozott jogszabályunk ezáltal változott volna. Úgy gondolom, hogy utalni kell arra, hogy a tagállamoknak végre hajtania ezt a korábban meghozott jogszabályt. Nagyon sok minden fejlődött a védelmi szektorban, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ezért mindenképpen lehetne kiigazításról, módosításról beszélni, de hadd mondjam el még egyszer, hogy itt a közbeszerzésről van szó, hogy európai belső piacon, a védelmi termékek eh, esetében, itt eh, nem csak eh, jogszabályokról van szó, hanem olyan irányelvekről is, amit elfogadtak az európai tagállamok, és szerintem a jelentés maga jó, amit a kollega készített, és emlékeztetni kell a korábbi kötelezettségre a tagállamokat. Köszönöm, nekem is lenne pár keresetlen szóval ezzel kapcsolatban. Rüle asszony a meglévő rendelkezések végrehajtásáról beszélt, és rátapintott a lényegre. És a védelmi ágazat, amióta legalábbis mi ezen a területen dolgozunk, itt alapvetően a kiadások folyamatosan csökkennek, éppen ezért a megtakarítások a hatékonyság javítása egyre fontosabb. Ebben a jelentésben úgy vélem, hogy hangsúlyozni érdemes, és jó volt olvasni az Európai Bizottság javaslatában azt a tényt, hogy az újtó jellegű közbeszerzések mennyire vonatkoznak a védelmi ágazatra, illetve általában a közbeszerzés az innováció segítségében, támogatásában, ami ötlet maga egyébként Amerikából indult, ez, ez mennyire fontos, hogy megjelenjen Európában is, főként a, ebben a programunkban. Így tehát a Gáperc jelentésben erre vonatkozó módosítókat be fogok nyújtani, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon ez az aspektus. A közbeszerzés reformjáról most fogadtunk egy jelentést. Pontos, hogy ez minél hamarabb átszivárogjon a közbeszerzésbe is, hiszen nagyon fontos, hogy mennyiért, egy adott megoldást mennyiért lehet megvásárolni, úgymond beszerezni az újító jellegű partneri kapcsolaton alapuló közbeszerzések olyasmi, amit pont a védelmi ágazatban sokkal gyorsabban, hamarabb lehetne bevezetni, mint más e, szektorokban. Éppen ezért er, ezt ajánlom az Európai Bizottságnak, hogy ezt konkrétan vizsgálja meg az úgynevezett innovatív partnerségi beszer, közbeszerzési eszköz gyak, gyakorlatilag kísérleti eszközként is elfogadható lenne pont a védelmi ágazatban, mert az ideális eh, pont ilyen célokra, mintha, mintha erre találták volna ki. Pont úgy néznek ki a, a védelmi közbeszerzések, hogy ezt tökéletesen lehet rá alkalmazni. Ez jó lenne, hogyha szintén nagyobb hangsúlyt eh, kapna a szövetségben, a normákra, szabványokra is hivatkozik a szöveg, mi sokat foglalkozunk ezzel a témával, az Európai Bizottság beszél a hibrid szabványokról, én még ezt nem hallottam még, gondolom ez egyszerre civil és katonai célú alkalmazást jelent a hibrid. Hát ha ez a fogalom létezik, akkor említsük meg a szövegben, és vannak olyan részletek, amelyekre utani kell. Az Európai Bizottság jelentéséből vasoláztam ezeket. Gápelc Ildikó nehezen halad ezzel a dosszéval, mert már csak azért is, mert, hogy említette, az Európai Bizottság nyilatkozatát nem kaptak kézhez az elejétől fogva. A külügyi bizottság ugyanis szeretné minél hamarabb e, elfogadni, még azelőtt, hogy a nem fordítva, van egy informális védelmi tanácsülés, ami jelenleg folyik Vilniusban, aztán a decemberi európai csúcson ez újra napirendre kerül, ezért az AFET eh, szeretné, hogyha tartanánk ezt a nagyon szűk menetrendet. Így tehát a tetkárság arra kér, hogy tanácsoljon önöknek eh, azt az információt, hogy a módosító indítványok határideje igencsak szorít minket, de szeptember 12-éről beszélünk, ezért arra kérjük ő, önöket, hogy ha lehet, akkor angolul nyújtsák be ezeket, mert nagyon kevés időnk van. Szeptember 30-án mindenképpen szavaznunk kell ahhoz, hogy az AFED szakbizottság lezárhassa ezt a jelentést az október 26-ai csúcs eh, előtt. Azt hiszem, hogy ezt a kérésüket teljesítetjük. Ezen a ponton szeretne valaki még hozzászólni? Nem, Gantz Hübis asszonynak egy, tényleg csak egy pár mondatra megadom a szót, mert hát szorít minket az időparancson, az Európai Bizottságot hallgatjuk. Tehát. Köszönöm, elnök úr. Valóban rövid leszek. Elégedettek vagyunk ezzel a véleménytervezettel, de reagálnék az elhangzottakra. Először is hangsúlyoznám, hogy a védelmi belső piac megerősítése a nyilatkozatunkban leírtuk, hogy mik a prioritásaink, és a nyilatkozatban, ugye a közleményben arról is beszélünk, hogy ezen a területen az évekkel, pár évvel eh, ezelőtt elfogadott jogszabályok végrehajtása. Eh, nem állunk egyébként olyan eh, rosszul. Hiszen az összes tagállam átvette már, amennyire én tudom, a korábban elfogadott közbeszerzési irányelvet. A közleményben azonban részben azt javasoljuk, hogy a tagállami védelmi piacok átláthatóságának figyelemmel követése szó alatt az Európai Bizottság, ahogy az egyébként is szokás, rendszeresen vizsgálja majd, hogy a tagállamok mennyire átlátható, nyílt módon folytatják védelmi be közbeszerzéseiket. Ez tehát a mi feladatunk, amiről mindenképp szólni akartam. Az úgynevezett pre-commercial procurement, tehát a kereskedő forgalomba való kerülést megelőző közbeszerzés. Ez egy nagyon új jelenség, amit mindenképp szeretnénk mi is a videmiparban továbbfejleszteni majd gondolkodjon, elmondja az elnök azon is, hogy ezeket az újtó jellegű közbeszerzési módszereket hogyan tudják esetleg kísérleti jelleggel bevezetni, mondta a védelmi ágazatban. Zárásképpen megadom a szót Gárperc Ildikónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm a képviselőtársaimnak a hozzászólását, véleményét és javaslatát ahogy elnök úr is emltette rendkvül szoros ez a menetrend amit eh, diktál a program nekünk ebben a témában és ennek éppen ezért a legfontosabb kiindulópontja a feladatlehatárolás volt tehát hogy mi például az itre szakbizottságnak a feladata a lehetősége és mi az imco szakbizottságnak a feladata. nekünk ebben a körben adódott lehetőségünk a véleménynek a megfogalmazására gy például a már emltett védelmi vonatkozású termékek tranzferjéről szóló irányelv az kifejezetten az itre hatásköre lett ezért nem érintettem a véleményemben részletesen. amit a, a véleményekből látok és a javaslatokban képviselőtársaim megfogalmaztak azokkal maximálisan egyetértek és nagyon örülök hogy az irányba ment el a beszélgetés hogy egy határozott európai parlamenti álláspontot szükséges megfogalmaznunk ezen a területen ami egyrészt a tervezés jobb koordinációjában egy új innovatv mint elnök úr fogalmazott formáknak a felkutatásában akár pilotként történő bevezetésében fogalmazódik meg és maximálisan egyetértek a közbeszerzésnek a Um, reformjával a felülvizsgálatával és a titkostásnak a, kérdésével is. ebbe a körbe szeretném még mindig megemlteni a kkv t nem csak azért mert szvügyem hanem azért mert meggyőződésem hogy egy európai szintű klaszterrel akár innovatv módon is ezeket a kkv ket ha nem is első láncszemként de be tudjuk illeszteni ebbe az iparba és azzal a hibrid megoldással amit a bizottság is megfogalmazott akár a polgári és katonai ágazatnak a kutatásait innovációit kölcsönösen tudjuk felhasználni. egyébként az élet is erről szól most nem a hagyományos fegyverkezést jelenti a védelmi politika hanem pontosan azokat a e, helyzeteket kell kezelnie ami éppen egy súlyosbodó regionális válság az arra adott válasz vagy egy olyan új technológiának a megjelenése amire éppen nem vagyunk felkészülve és az európai unió tagállamai eh, nincsenek eh, felkészülve de mondhatnám még példának akár az erőforrásoknak a szűkösségét. zárom elnök úr kevés az idő szoros a menetrend várjuk a módostókat twelve ével. köszönöm szépen a kollégák véleményét. Thank you very much indeed. so 12 September. Köszönöm szépen. 12-ére, és ha lehet angolul. Köszönet a bizottságnak is. Akkor most De Jong úr második jelentése következik a mai napon. Félrevezető hirdetési gyakorlatok címmel. Itt a módosítókról kell beszélnünk ma. Tudom, hogy itt jelentés, jelentős erőrelépés ö, történt, összesen 54 módosítóból 6 kompromisszum született, itt vannak az árnyék készítők Schwab úr, ö, Rosfor úr, Rúre asszony, asszony úr, úgyhogy mindenki itt van. Úgyhogy kérem, számoljon be a módosítókról, és röviden szót adok ö, az árnyékjelentés készítőknek is. Nagyon régi ismerősünk van a bizottság képviseletében itt, Úgyhogy ha 25 perc alatt le tudnánk zárni ezt a témát, sokat segítene Schwab úrnak az utolsó pontban. Tessék, parancsoljon. Köszönöm Malcolm a szót. Talán a legjobb az lenne, ha nagyon röviden szólnék, mert a kompromisszumos módosítindítványok szövege mindenki számára rendelkezésre áll. Nagy örömmel készítettem ezeket, mert a módosító indítványok már önmagukban is rendkívül konstruktívak voltak, és ezért megerősítették a jelentést. A már létező szövegen túl én is, és azt hiszem az árnyék készítők is kaptak uh, egy e-mail üzenetet András Schwabtól, aki a kompromisszumokról is szólt, ezen túl néhány javaslattal élt, tökéletesen elfogadhatóakkal az A preambulum bekezdéshez is hozzászólt, a kompromisszumos módosítóz, és azt hiszem ez nagyon jó dolog, hogyha összehasonlítjuk a módosítókat. Nem olyan régen kaptam kézhez a ma délután ülés előtt, de azt hiszem, hogy sikerül itt is kompromisszumot kötnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Svábor. Ja, ähm, Herr Vorsitzender, die ich habe... Elnök úr, írásban a kompromisszumos kívánságokat elküldtem a kollégáknak, és van még egy másik napirendi pont is, ezért örülnék, hogyha rövid lenne. Ez a napirendi pont nagyon konstruktív volt De Jong úr, és örülnék, hogyha mi néhány dolgot ki tudna igazítani. Köszönöm szépen. Prendergast. Köszönöm szépen, Prendergast Thank you. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Dejan úrnak és a többi kollégának is, akik ezzel a témával foglalkoztak, főleg a jelenlegi problémákkal, amelyekkel szembe kell nézniük a KKV-knek. A kettes kompromisszumhoz szólnék, mert úgy tűnik számomra, hogy nem igazán arányos a szolgáltatók vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy olyan tevékenységgel is kell foglalkozniuk, amelyre nem tudnak még remélem, Dejong úr és kollégáim átfogalmazzák, a 29-es módosítóhoz javaslatot is tennék. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük annak a lehetőségét, hogy kötelező feltételt szabjunk a begyűjtő ügynökségeknek, ami a félrevezető hirdetési gyakorlatot illeti. Nagyon remélem, hogy a 46-os módosítóról külön szavazunk majd. Az 1, 2, 3, 4 módos, kompromisszumos módosítót tudjuk támogatni, a 3-assal vannak fenntartásaim, de úgy gondolom, hogy az 1-es lefedi végül is az aggájainkat, ami a 6-os kompromisszumot illeti, mm, nem vagyok meggyőződve erről, az 53-as benne van a szövegben, tökéletesen egyetértek a kompromisszummal, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tagállami szinten is találjunk megoldásokat, például Németországban, ahol fel lehet lépni akkor, hogyha ö, túlkapások vannak. Ezt be lehetne venni a szövegbe, szélesebb körül ö, lehetőségekkel. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Dejan úr. Köszönöm szépen, asszonyom. Merci, monsieur le président. Je fais... Köszönöm szépen, én is elég gyors leszek, akár csak kollégáim. Köszönet Dejong úrnak részemről is nagyon konstruktív volt a munka, figyelembe vette megjegyzéseinket. Például az egyes kompromisszum esetén tettem megjegyzéseket, attól tartottam, hogy a fekete lista kicsit stigmatizálná a ö, cégeket, akik ö, nem tisztességes gyakorlatot folytatnak. Ö, hogyha gyakorta fordult ez elő, ez tökéletesen elő, ö, elfogadható számomra. Ö, azt szeretném elmondani, hogy még kérdőjeles számomra a 11-es bekezdése vonatkozó kompromisszumos javaslat, önök is emlékeznek, arról van itt szó, hogy az irányelv hatája a B-től B-ig, tehát business to business-re vonatkozzon, ne csak a B-től C-re, mint ahogy ez jelenleg található benne. Remélem a bizottság majd javaslatot készít ebbe az irányba, hiszen egy másik irányával is foglalkozik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy talán még az árnyék jelentés készítőknek el kellene gondolkodnia ezen a 11-es bekezdésre vonatkozó kompromisszumon, ez a hármas, mert jelenlegi formájában teljes mértékben nem találom kielégítőnek. Ami a kettes kompromisszumot illeti, itt is arról van szó, hogy a bankok, a posta, telefonszolgáltatók felelőssége kicsit finomabban kerül a megfogalmazásra, ezzel is egyetértek, és jelezni szeretném azt is, hogy az áldozatok képviselete például, ami nyilvánvaló, és alapvetően fontos frakcióm számára szintén kérdőjelek vannak. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy ma a nemzeti jogrendszerekben, a tagállamokban még mindig van lehetőség arra, hogy kollektív ö, módon léphessenek fel az emberek, ez jó dolog. Ö, a javasolt szövegben ez van. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is jó irányba haladunk. És azt gondolom, ha most el kellene mellette kötelezni magam, támogatnám. Azt hiszem, az együttműködés kiváló, közöttünk, és gondolom, hogy nagyon gyorsan be tudjuk adni a módosítókat, hiszen megvannak a kompromisszumok, és azt hiszem, hogy gyorsan be tudjuk fejezni ezt a tökéletes munkát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Rósforó, Róre Az Anschließen, also auch wir. Igen, ehhez tudunk csatlakozni, ezeket a kompromisszumokat probléma nélkül el tudjuk fogadni, sváb úr javaslatát csak áfutottam, de sem tűnt problematikusnak Rosfor úrnak, szólván a B2B-ra történő kiegészítés Valisz kolléganőjétől jött, aki már akkoriban is a B2B ki, B2B-ra történő kibővítést szorgalmazta. Hát ez a gond, amikor olyanokkal kell szembenéznünk, akik már régóta itt vannak, kollektív a memóriánk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Większość z uwag... E, Köszönöm, elnök úr. Korábbi vitány során már elmondtam a legfontosabb módosítóimat, azért röviden elmondanám még egyszer talán a legfontosabbakat, hogy a módosítók egy része nem túl pontosan került lefordításra lengyelre, úgyhogy sokszor az eredeti változatot kellett olvasnom, hogy pontosan értsem őket. Sok esetben a kollégák az enyémhez hasonló módosítókat nyújtottak be, Gondolok itt elsősorban a 26-os és 25-ös módosító indítványra. Nem feltétlenül akarunk egy fekete listát összeállítani a cégről, de a, férvezető hirdetés gyakorlatokról igen, Csak bíróság ítélet tehát követően lehet nyilvánosságra hozni azoknak a cégeknek a nevét, amelyeket elítéltek, vagy bűnösnek találtak ilyen férvezető hirdetés gyakorlatban. Még egyszer mondom, a cégek egy fegete listájának összeállítása ellen vagyok, de a félrevezető hirdetési gyakorlat az szerintem teljesen más. A B2B, tehát a cégek közötti kontextusra nem javaslom, hogy kiterjesszük ezeket a szabályokat, ezt az irányelvet. Az 15-ös ponttal kapcsolatban beszélnünk kell arról, hogy a Nem tudom, hogy mennyire lehet sikeres egy ilyen kezdeményezés, itt a 15-esre gondolok, ahol olyan és éppen ezért valami olyan, olyan javaslatom van, hogy az ilyen begyűjtő cégekre más szabályokat állapítsunk meg. A 16-osra kapcsolatban az opt-in, tehát a, e, a belépés lehetősége kell, hogy merüljön, illetve a tagállami e, rendszereket is meg kell említeni, ezt a 51-es módosítóban kifejtettem. A 27-es ponttal kapcsolatban módosított e, nem nyújtottam be, de szerintem a 29-es pontban használt megfogalmazást kellene használnunk, amely jóval konkrétabb, jóval kevésbé általános. Köszönöm az árnyék előadóknak ezeket a fontos és érdekes hozzászólásokat, nyilván följegyezte ezt kollégánk. Petri úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon az eddigi felvetésekre, főként a jogorvoslattal kapcsolatban, amelyre többen utaltak önök mit gondolnak erről a módosítóról, és aztán majd visszatérek, visszatérünk az előadóra is. Petri úr, köszönöm elnök úr. Nos, valóban. Összességében A módosítók jelentős része, legtöbbje jó irányba mutat. A kompromisszumos módosítókat többé, kevésbé tudjuk támogatni, kivéve az ötös számot viselőt, amelyik az adósság behajtó vagy adósság kezelő ügynökségre utal, amelyek esetében szeretnénk, hogyha megmaradna a bekezdés jelenlegi megfogalmazása. A hármas kompromisszumos módosítóval kapcsolatban, amely az irányelv hatájának kiter, lehetséges kiterjesztésére vonatkozik, nem értünk egyet a jelentésben megfogalmazott bekezdéssel, ezért ugye, mm, temogatjuk ezt a módosítót, ezt a kompromisszumos módosítót a legjobb a 37-es lenne persze, hiszen itt világos az Európai Bizottság számára, hogy ennek az irányelvnek a eh, hatálynak a kiterjesztése nem olyasmi, amiről most komolyan beszélhetünk. A közel múltban elfogadott jelentésükben már beszéltünk erről. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó irányelv keretében. Persze majd visszatérhetünk erre, az UCPD-re, talán a következő évek során. Továbbá szerettem volna a hatos kompromisszumos módosítóval kapcsolatos támogatásunknak hangot adni. A kollektív jogorvoslatra vonatkozik ez, főként a közömben kiadott ajánlások értelmében. Köszönöm. Good. Uh, thank you very much indeed. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Malcolm, és el kell mondjam, hogy most nem akarok minden megjegyzésre reagálni, általában én abban az irányban haladnak a megjegyzések. A bizottság is megemlítette azt, hogy a parlament eh, szerette volna kiterjeszteni a hatáját a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvnek. Nos, eh, nagyon nehéz visszakozni attól, amit a parlament már a múltban elfogadott. A jelenlegi kompromisszum igazából csak egy értékelést kér, és a bizottság azt mondta, hogy ezt meg is teszi egyébként is. Pontosan ezért mi is egy értékelést kérünk időben. A többi pont esetében széles körű egyetértés van, a következőt javasolnám. Schwab úr sokat segített azáltal, hogy elküldte e-mailben a megjegyzéseit részletesen, és így sokkal egyszerűbb volt a kompromisszumokat kidolgoznom. Azt kérnem főként Prendergast asszonytól, illetve Rosfor uraktól, hogy hasonló megközelítést alkalmazzanak, konkrét javaslataikat e-mailben küldjék el nekem, mert Bilán mm, úrral vannak különbözőségek talán nagyobbak, mint a többi árnyék jelentéstevővel, de ha vannak javaslataik, akkor azokat kérem küldjék el nekem írásban, és találkozhatnánk a Strasburgi hét után, egy rövid találkozó lenne ez az árnyék jelentéstevőkkel, hogy sikerüljön megtalálni a végső kompromisszumokat. De reménykedek és optimista vagyok, hogy meg tudjuk oldani a fennálló kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm önnek és minden árnyékjelentéstevőnek. Minden árnyékjelentéstevő itt volt csütörtök délután, ez óriási teljesítmény. Ez mutatja, hogy mennyire érdekes ez a téma. Utolsó napi pontunk következik. András Fáb rendkívül fontos jelentése az Európa Bizottsági Csomagról, hálózat és információbiztonságnak az egész unióban egységesen magas szintje címmel. Üdvözlöm itt az Európai Bizottság képviselőjét, aki a nyári szület után rendkívül frissnek néz ki, és uh, úgy tűnik, hogy túl kevés árnyékjelentéstevő van itt ön, van itt én, illetve Rüle asszony, Angstrom úr, Hamon úr, nincs itt, tehát lehetséges, és Fáb úr és én fogunk párbeszédet folytatni. A többi szervezettsága való működés kapcsán eh, van, lenne egy közleménye, mondjam el ezt most, mert ez kihat az időbeli beosztásunkra is. Hát akkor elmondom, hogy nem tudom, hogy a bizottság tudja ezt. Bizonyára tudják, hogy eh, az elkezdett jelöl ki bennünket vezető szabizottságnak, az ITRE ezt megvétózta, és az elnök ketteket viszont továbbá is úgy gondolja, hogy mi vagyunk az illetékes szabizottság. Az ITRE szeretett volna társ szabizottság lenni az 50-es cikk értelmében, és ezzel együtt is értettek, és a LIBE is szeretett volna társbizottsággá válni ebben a témakörben. Valószínűleg a 49 plusz szabály értelmével együtt kell velünk működnünk. Viszont ők ezt kétségbe vonták, és sokkal erősebb együttműködést szerettek volna, és annak ellenére, hogy Léne úr ezt nem fogadta el az illetékes szakbizottság részéről, az elnök eltökezete mégis elfogadta a társult együttműködés 50-es szabály értelmében. Tehát a kérdés az, hogy milyen döntés alapján hozta meg ezt a döntést az elnökök kettekezete, Ezt nem igazán tudjuk, de hát az elnökök kettekezete már csak itt szokott működni. Schwab úr emiatt nehéz helyzetbe került, de emiatt megváltozik az ütemtervünk is, hiszen a Libével, illetve az Itrével is együtt kell működnünk, erre idő kell. Majd Schwab úr talán beszél arról, hogy ez mit is jelent, és arról is beszél, hogy milyen további pontok merültek még fel, de sokkal fontosabb az, hogy ez az első megvitatása a jelentés tervezetnek, tehát most fog ön a módosítóiról is beszélni, hogy milyeneket kíván előterjeszteni majd ezen rendkívül fontos a kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem tudom, hogy hogy Döjong úrhoz hasonlóan én is ilyen egyszerűen és gyorsan fogom ezt elmondani, de csak a saját nevemben tudok most beszélni, és az jelentéstevők nevében nem. Többször beszéltem már a szocialisták jelentés jelentéstevőjével, és ő meggyőzött engem arról, hogy halasszuk el a módosító beteljesztésének határideje. Szeptember 24 lesz a módosítók benyújtásának határideje, nem fogunk ettől, ettől időt veszteni, valószínűleg októberben tudunk majd először beszélni a módosítókról. Nem csak rám vonatkozik ez, hanem más kollégákra is, hogy nem igazán egyszerű számunkra az olyan jelentéseknél, eh, amelyeknek kimenete kicsit kétséges a mm, parlamenti ciklus végén. Kicsit nehéz ilyenkor mm, időbeli beosztást készteni, de mégiscsak azt mondhatom, hogy szeptember 24 az egy jó időpont lenne, mert így nem veszítünk időt, és így még ebben a jogkotási ciklusban lezárhatjuk ezt a jelentést, és többséget kaphatunk mellette. Szeretnénk még ebben az évben szavazni erről. Az ITRA Szabizottság, ott Pilar de Castillo a jelentéskésztő, nagyon jó a kapcsolatom vele, és ő is azon van, hogy még előttünk szavazzanak erről, és ha jól tudom, a Libes szakbizottság részvételen, amit én csak a dokumentumokból tudtam meg, Nos, az ő részvétre nem olyan mértékű, hogy emiatt időt veszítenénk, hiszen itt megosztott illetékesség, itt nincs megosztott illetékesség, csak bizonyos részekben illetékesek, és igazából tanácsadó jellegűek, tehát összességében pozitív lehet ennek az eredménye. Magáról, a tartalomról szólva a következőket szeretném elmondani. A digitális eh, programban is benne volt, hogy a súlyos rendszerszerű zavarokat el kell kerülni, amelyek egyik tagállamról a másikra eh, átterjedhetnek az infrastruktúra tekintetében. Ez azt jelenti, hogy nagyon erős hálózatokra és információs rendszerekre van szükség, azért, hogy a belső piac zökkenésmentesen működjön, főként a digitális belső piacnak kell zökkenőmentesen működnie. Különböző az európai Unióban a kapacitás, illetve a megközelítés egységessége cél elérése érdekében, és az Európai Bizottság kitűnő javaslatot tett azért, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyel magas és közös eh, információbiztonságot lehet elérni az Európai Unióban, az internet eh, biztonságosságát és előke, előtérbe kell helyezni, ez a társadalom működőképessége szempontjából is nagyon fontos. Viszont más politikai céltól ezt el kell különíteni, mint, mint ez, most gondolok itt az adott adatbiztonságra, adatvédelemre, a terrorizmus elleni harcra, vagy a bűnöldözésre. Véleményem szerint ezen irányelv hatásköre egy háromszögben képzelhető el, tehát először van egy titkosszolgati felderítés, másrésztről egy bűnöző, bűnüldözői feladatkör is van itt, és van még egy másik terület, és ezen vagyunk mi most, amely ezen szint alatt van, és ennek az a célja, hogy a, azt a jólétetet, amely függ az infrastruktúra biztonságosságtól, ezt biztosítsuk. Tehát nem akarunk mit beavatkozni az adatvédelembe, sem pedig a titkosszolgálatok munkájába, nem akarjuk a bűn üldözés szempontjából sem akarunk semmit sem mondani. Mi igazából itt csak azzal foglalkozunk, hogy a belső piac számára mi fontos, hogyan lehet garantálni ezen infrastruktúrák biztonságosságát, hiszen itt vannak határokon átnyúló veszélyek. Az irányelv előtérbe helyezi azt, hogy a tagállamoknak növelniük kell készségüket itt, és javítani kell az együttműködést a tagállamokkal tagállami tanácsi szinten ez már létezik, és az Európai Bizottság a nízai ügynökséggel együtt megpróbálja ezt az együttműködést intézményközi keretek közé terelni, viszont van egy intézményközi konfliktus a bizottság és a tanács között, amit meg kell oldani. Ebben az összefüggésben a kritikus infrastruktúrák üzemeltetőinek mindenképpen találkozniuk kell a kockázatok csökkentése érdekében, és tagállami szinten jelenteniük kell a súlyos eseteket, ezáltal lehet növelni a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet, és így lehet jobban megvédeni hosszú távon a kritikus infrastruktúrákat. Az általános célja az irányelvnek az az, hogy magas szintű információs és hálózatbiztonságot garantál, viszont a határskört megfelelően kell definiálni, és itt figyelme kell venni a szabályozás szükségességét, és a kettős intézményi kötelezettségeket el kell kerülni, a már meglévő rendszereket fel lehet használni a kiberbiztonság kiépítéséhez, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a bizalom alakuljon ki a magányeltve közszolgáltók között. Itt nem csak az nem csak a jogszabály betartásáról van szó, hanem inkább a megfelelő kockázatkezelést kell erősíteni a szolgáltatóknál a hatályt illetőleg. Az irányelv célja az az, hogy a hogy információkat lehessen átadni a tagállamok között, illetve a kritikus infrastruktúra kapcsán át lehessen tekinteni azt, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve ezek az infrastruktúrák az Európai Unióban. Az NSA megfigyelés, illetve a Prisma program, ez csak egy mellékes szál itt, persze Németországban és más országban volt erről vita, és emiatt az állampolgárok elgondolkodtak saját adataik biztonságosságáról, viszont az irány célja az az, hogy a klasszikus bűnözői szervezeteket fel lehessen teríteni, azokat a struktúrákat, amelyek ebben az ágazatban ténykednek, és ebben az ágazatban akarják ezek a bűnözői szerveztek a drogból származó pénzeket újra felhasználni. Tagállamonként egy hatóságnak kell illetékességnek lennie, hogy ezen irányelvet végrehajtsa, és egy már meglévő struktúrához csatlakoznának így bizonyos szektorokban, amelyek ezen irányelv hatája alá tanulnak, tartoznak. Itt csak olyan struktúrák lehetnek ezek, amelyek valóban a gazdasági túlélés szempontjából fontosak, akkor, hogyha például egy, egy számítógépes támadás történik, egy kibertámadás történik. Ezeket az infrastruktúráknak kell tehát jelenteniük az incidensekről. Ami miatt, hogy bizonyos ezek a bizonyos szektorok sokkal jobb helyzetben vannak olyan szempontból, hogy fel tudják jobban mérni az adott szektorra leselkedő kockázatokat. A már meglévő befektetések ezekben a szektorokban Mérre zuständige tehát bizonyos szektorok miatt több illetékes hatóság is előfordulhat, és ezért kell egy egységes kapcsolattartó pontot kinevezni az együttműködési hálózat, amit az irányelv létrehoz, és ki fogja szélesíteni az együttműködés lehetőségeit. Ez helyes. Ennek az együttműködési hálózatnak figyelembe kell vennie a piaci szereplőket, és um, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban kritikus infrastruktúrával rendelkeznek-e ezek. Egy másik irányelvben már kimondják azt, hogy milyen ö, szektorok tartoznak kritikus infrastruktúrához, például az energiapiac, a közlekedési szektorok, de ezen szektorokon belül nem minden vállalat egyformán felel meg ezen irányelv követelményeinek, vagy nem érintik a követelmények ezeket a cégeket, hiszen hogy a transeurópai hálózat másképp tartozik a krízis megoldásához mint például egy kisebb szolgáltató. Az incidensekről szóló jelentést egy éves jelentésből össze lehetne foglalni, amely nyilvánossá válna a közvélemény előtt, és ezáltal lehetne növelni a tudatosságot annak irányába, hogy az az infrastruktúra, amit minden állampolgár alkalmaz Európában, az ki van téve támadásoknak, és minden szolgáltatónak biztonságosá kell tenni ezeket a infrastruktúrákat a támadásokkal szemben. Elnök úr, még három pontot hagy emeljek ki. A biztonsági incidensek jelentése nagyon fontos. A bizottság jelentésében ezt kiemelték, a piaci szereplőket felszatották arra, hogy jelentsenek ezekről, azután, hogy saját maguk is értékelték rendszerük sérülékenységét. Mi ezt fontosnak tartjuk azért, mert csak az egyes szolgáltató képesek arra, hogy saját infrastruktúrájuk kockázatait felmérjék, legyen az önértékelés által, vagy harmadik személy által történő értékelés, de az de hogyha másnak írnánk ezt elő, az túlságosan bruktakos lenne, ezért mindenképpen fontos az, hogy a szolgáltató a saját felelősségét vállalja ebben a tekintetben. Úgy gondolom, hogy a végrehajtás során ügyelnünk kell arra, hogy a kockázatkezelést erősítsük, és ne legyen túlságosan bürokratikus az előírás, az információk, bocs, az információk rendelkezésre bocsátása nagyon fontos a kockázatok kapcsán, de ugyanannyira fontos az együttműködés, és ezért az 15-ös cikk nagyon fontos. Ez az egyetlen cikk, amelyet, amelyet kiemelnék, hiszen itt a rugalmasságról van szó. A szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek tekintetében. A kötelezettségek be nem tartása és az ezekre vonatkozó szankció, ez kényes pont. Hogyha szankciókat szabnánk meg, az nem igazán lenne eredményre vezető, mert akkor nem csak az olyan információkat közölnék velünk, amelyek relevánsak. Ugyanakkor a közpolitika területén tudjuk, hogy a szankciók nélküli irányelvnek nincsen értelme, és ezért óvatosan kell mérlegelni a különböző érdekeket, és úgy gondolom, hogy a kollégáknak javasolt mozdókkal ezt el tudjuk érni. Rendkívül bonyolult, komplex ez az anyag, az ITRE, illetve a LIBE szabizottságok is eh, részt vesznek ebben. Remélem, hogy tudtam áttekintést adni erről, és kíváncsi vagyok arra, hogy a kollégák mit tudnak erről mondani, és hogy mit fog erről a bizottság mondani. Köszönöm. Good. Well, thank you. Rendben. Kiváló, tökéletes. Ki szeretne hozzászólni? Schmidt, Rühle kollégák? To be honest, it's an, uh... Hogy őszinte legyek, elnök úr, Megvan, a, megvan az írásbeli válaszom, hát itt, itt, itt van, csak a shadow vannak itt, zenék előadók, most minek olvassam fel, elküldöm írásban. Schmidt úr, én is Mandelsz úr helyett szólnék hozzá, aki sajnos nem lehet itt a betegségem miatt. Én is csak felolvasnám. Egyszerűbb, hogy hátnyújtom. Nagyon jó egyébként, de egyszerűbb, ha átnyújtom. All right. So, um, so I think we'll have a, an exchange of statements. Jó, akkor Schwab úr gyorsan elfújtja őket. Ah, hát meddig én az egyetlen hivatalos elnékelődőként roppant röviden, elmondom, when we had the impact assessment. That I, I first of all... Nos, először is úgy vélem, hogy valamit mindenképp tennünk kell. Másrészt túlságosan nagyot markol ez az irányelv, legalábbis ezen a ponton, és a tagállami fellépéseket, mint egy mm, elé, elébe megy a tagállami kezdeményezéseknek. A kötelező jelentéstétel ügyében hát nem vagyok meggyőzve. Szerintem ez igazi problémát jelent. Szerintem a kötelező beszámolók gyakran éppen ellene dolgoznak ezeknek a biztonsági elővigyázatosságoknak. hogyha egy infrastruktúra is szükséges ehhez, és egyszerű csak kipipálni, hogy valóban megcsináltuk, elküldtük, akkor hát meg kell, hogy mondjam Giuseppének, barátomnak, hogy ezek túl fontos kérdések ahhoz, hogy csak kipipáljuk ezeket a rubrikákat. Mi értelme egy ilyen új struktúrát felállítani, és mindenki csak azért írja ezeket a jelentéseket, hogy kipipálja a beszámolási kötelezettségét. de ez nyilván az angol megközelítés miatt van, amit most sokan nem osztanak ez ügyben kivételesen. A beszámolási kötelezettségnek reálisnak kell lennie. Hát ki fogja olvasni ezeket? kell, hogy igazi célokat állapítsunk meg az esetleges incidensekre vonatkozóan pragmatikus megközelítést alkalmazva um, took together with council in a mi tanácssal együtt, itt van például az uh, adatbiztonság um, um, sérüléséről uh, szóló uh, témában, azt hiszem, hogy az adat titkossági követelmények tekintetében elég szigorúan mm, állapítottunk szabályokat arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű adatbiztonság sérülés esetében kell jelenteni az incidenseket, hát már viszonylag apró mértékben sérül az adatbiztonság, akkor is igen messze menő következményekkel járhat. Szerintem ebben az esetben is az elektronikus adattitkosság vonatkozó munkánkat, mint hogy az Európai Bizottság ezt figyelmen kívül hagyta volna. New structures exchanging information with each other, which is going nowhere, uh, instead of actually getting down to deal with the problem. Tehát sokszor uh, igazából nincs más dolog, mint hogy magát a uh, problémát ragadjuk nyakon, hogy mindenféle struktúrákat tanánk meg. Itt van például az információ megosztási rendszer. András a 9-es módosítóban próbált ezzel valamit kezdeni, majd arra ösztönözzük eh, Andrást, hogy eh, kicsit határozottabban eh, fogalmazzon. Az illetékes hatóságoknak nagyobb mozgásszabadságot kell adni az ügyben, hogy mit tegyenek az ilyen ügyekkel. Egy 28 tagú unióban óriási különbség van a tagállamok között a tekintetben, hogy mit tudnak kezdeni egy ilyen ügyel. Bármiféle jogszabálynak ezt a tényt tükröznie kell. kisországban és egy nagy országban ugyanúgy előfordulhat, hogy sérül az adatbiztonság. Ez nem méret kérdése, ugyanakkor, mint mindig, a megelőzésre kell koncentrálnunk, és a, a, a szakemberek irányú lehetőségeit, képességét kell javítani. A bürokratikus szövegek nem biztos, hogy a legcélra vezetőbb módját adják ennek, de András Schwab jó irányába vezet minket, mondom ezt árnyék előadóként. Mindenki elmondta, amit mondani akart? Hát akkor Giuseppének adom meg a szót, aki az Európai Bizottság nevében elmondja a sávjelentéssel kapcsolatos véleményüket. Parancsolj Giuseppe! Very much and good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Elnök úr, én először is Szeretnék köszönetet mondani András Schwabnak, mert nagyon jó ez a jelentés. Kiválóan tükrözi szándékainkat, az irányelv tartalmát, és rámutat, hogy az előadó és a bizottság ugyanazon a hullámhosszon vannak. A biztonsági eseményeknek nem szabad eltérítenie minket a lényektől, ahogy az előadó is helyesen rámutatott, itt prosperitásról, növekedésről, munkahelyekről van szó, arról, hogy megőrizzük a belső piacot, mégpedig úgy, hogy a hálózatok, rendszerek biztonsági oldalát megerősítsük, hiszen ezek rendkívül fontos gazdasági szociális folyamatok, akár csak a digitális környezet más területei. A lehetőleg rövidebben fogok szólni. Négy gondolat körül. Először. Tehát négy olyan gondolatot szeretnék kifejteni András Schwab jelentésével kapcsolatban, mert fontosnak találok. Először is, hogy több mint egy kompetens hatóság álljon rendelkezésre nemzeti szinten, rendben van, semmi ellenvetésünk, feltéve, ha a jelentés egy kontaktpontot jelöl meg európai szinten az információ cserére. Második gondolat, az alkalmazás hatája, kockázatkezelés, a javaslat 14. pontjára utalnék itt, ha bármi előfordul. Elnök úr, nagyon ragaszkodunk a kötelező jelentéstételhez. Ugyanis igaz, hogy egyes országokban önkéntes együttműködés eredményezhet valamit, más országokban a piaci szereplők és a hatóság között, ha egyáltalán létezik ilyen, nem biztos, hogy működik. Úgyhogy tényleg úgy gondoljuk, hogy az eseményekről való kötelező beszámoló jelentéstétel szükséges a nemzeti stratégiák kidolgozásához, illetve ahhoz is, hogy a piaci szereplőket segítsék, ha bármi előfordul, a negatív hatásokra is odafigyelhessenek. Ami az alkalmazást illeti. Tudatában vagyok annak, hogy a bizottsági javaslat rendkívül ambíciózus, de hiszem, hogy ennek oka van. az elkereskedelmi platformok, a befizetési, biztonsági kapuk, stb. stb. nagyon sokat jelentenek. Mert nagyon sok tranzakció sok pénzügyi adatot is tartalmaz azokról, akik ezeken a platformokon tranzakciókat végeznek, vagyis a felhasználók, az internet használók vonatkozásában. Tehát nagyon fontos, hogy adatvédelmet biztosítsunk. Ez bár csak melléktermék ennek, illetve annak, hogy a pénzügyi adatait védjük azoknak, akik online kereskednek. Aztán, ami a kereső programokat illet, illetve a szociális hálózatokat. Ez utóbbiak úgynevezett kommunikációs központok lettek, mindenhol utolérhetők, és alapvetően fontosak Európa összeköttetései tekintetében. Úgyhogy nem lepne meg, ha néhány év múlva a Twitter, a Facebook nagyobb hatással lennének a kapcsolódásra, mint például a telekommunikációs szolgáltatók által biztosított hagyományos formák. Ami a arányosságot, illetve hogy milyen jellegű eseményekről kell beszámolni, vagy jelentést készíteni. Nos, a 13 per a cikk cikket ö, vettük itt elő a keretirányelvből, akkor mi a kommunikációról szól. Jó lenne, ha itt konkrétabban fogalmazna az előadó, hogy milyen körülmények között kellene felvetni ezt, nem ellenezzük egyáltalán, még nagyobb jogbiztonságot teremt mindez úgyhogy egyetértünk itt is az előadóval. Végezetül, csak még egy percig igénylem a figyelmüket, a felelősség kérdését illetően. Úgy gondoljuk, hogy vannak előnyök abból, ha a hatályba foglaljuk. Bármilyen piaci szereplő részére, ugyanis, ha egy piaci szereplő be tudja bizonyítani, hogy megfelel a javaslat szabályainak, akkor nagyon könnyű feltételezni azt, hogy tényleg gondosan jártál. Megfelelő gondossággal. Így aztán semmiféle polgári vagy jogi felelősség kérdése nem merül fel. Nem kell semmiféle szankcióktól tartaniuk. a megfelelő szakmai gondosság feltételezése áll fenn, vagy forog fenn. Köszönöm szépen. Well, thank you very much. Köszönöm szépen a világos válaszokat. Andreas, a végszó jogán, esetleg az esetleges határidőváltoztatásokról is nem, szerintem használjuk még fel azt a 24 percet, ami rendelkezésünkre. áll. készítettem is egy rövid kis beszédet. Ó, csak vicceltem. Először is. Nagyon örülök, elnök úr, hogy az általános megközelítése egyetért, és azt gondolom, hogy tovább kell tárgyalnunk azon által felvetett kérdésekről. Ismételten szeretnék köszönetet mondani Mandelsen és Engström kollégáknak, akik megfogalmazták ezt az anyagot, Ol és Mitnek, és másik képviselőtársamnak, akik átadták nekem. Hát ez úr. Röviden szeretnék valamit mondani. Egyetért a jelentésemmel, de a KKV-k ket ki, ki szeretné venni a kötelező, aránytalan köt, ö, eljárásokból. Minden KKV-t vagy mikrovállalkozást ki kell venni ebből? Nyilván a közép- és kisvállalkozásokról tárgyalhatunk, de hát ez elég nehéznek fog bizonyulni. Engstrom úr, szélesebb körű magyarázattal szolgált. Ha inkább ajánlást szeretne, nem irányelvet, mert úgy gondolja, hogy nem az államoknak kell a kiberbiztonságról útmutatásokat megfogalmazniuk, de a jelenlegi politikai klímában, és ezt nem kritikának veszem, talán az irányelv lenne a legelfogadhatóbb eszköz. Igaza van, üdvözlöm az előadó ilyen irányú módosításait. Végezetül el szeretném mondani, hogy Giuseppe, akivel együttműködtem, már a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelv témájában is a kezdetek kezdetétől kezdve nagyon fontos megjegyzéseket tett, erre visszatérnék. Az irányelv módosításaimat követően gyakorlatilag úgy alakult, hogy a szolgáltatók kritikus infrastruktúrák keretén belül abban az esetben, ha valamilyen kritikus helyzet alul ki, alakul ki a kibérvilágban. Csak azoknak kell jelentést tenniük, akik szembe kellett, hogy nézzenek valamilyen jelentősebb eseménnyel. Először is már csökkentettük a hatályt, mert a kritikus infrastruktúrákra vonatkozó irányelvhez térünk vissza, két ágazatot ki is vettünk, a bizottság azokat betette, de hát erről megint lehet vitatkozni, hogy jó vagy jó ötlet volt, de úgy gondolom már jelentősen csökkentettük a hatályt, és ezen korlátozott hatályon belül nincs igazán magas szintű jelentéstételi kötelezettség. De azért valamilyen szintet meg kell tartanunk ebből a szempontból, ha jelentős eseményekre kerül sor, mert ha nem így járunk el, akkor nem működik a dolog. A második dolog, amit ez a hatálycsökkentés jelent, az az, hogy a közigazgatás nem ide tartozik. Azt gondolom, hogy természetüknél fogva kell ennek eleget tenni, védeniük kell a kritikus infrastruktúrákat, és amikor a közgazgatásról beszélünk, százszerzelékos ilyenekre gondolok, a részben privatizáltakra nem vonatkozik ez eddig, és attól is függ, hogy ez az infrastruktúra milyen mértékben függ olyan infrastruktúráktól, amelyek esetleg a ilyen kibér támadásoknak lehetnek kitéve. Elnök úr, rengeteg a lehetőségünk arra még, hogy konkrétizáljunk olyan kérdéseket, ahol nincs megértés még az emberek között. A tagállamok ilyen olyanoknál fogva még az egész irányelvet is el akarnák vetni, egyesek. De ahhoz Christian Engström is említette, a jelenlegi politikai légkörben nem mondhatjuk azt, hogy ez csak ez egyszerűen túl nehéz dió számunkra. Rá kell döbbentenünk az állampolgárokat saját kötelezettségeikre, és azon infrastruktúrák vonatkozásában, amelyek minden nap életükben fontosak, be kell, hogy kerüljenek az irányelv hatájába. Az elmúlt hónap során nagyon sok ülésen vettem részt azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent ez a kritikus infrastruktúra. Engedjenek meg egy példát. Valaki azt mondta, hogy a médiákat is ide kellene venni, mert válságos helyzetekben az embereknek például a BBC-hez hozzá kell férni. Másrészt viszont, ha a BBC nem működik, akkor a CNN-hez vagy valamilyen más médiához kellene hozzáférniük. Ezért úgy gondolom, hogy eklatás példája ez annak, hogy mindig vannak más és más opciók az állampolgárok számára. Amiket viszont bevettünk a hatályba, tényleg nagyon fontosak, és tényleg meg kell tennünk mindent, érdek, mindent annak érdekében, hogy ezen struktúrák kibérbiztonságát megőrizzük. Legközelebb szívesen megvitatnám az esetlegesen benyújtandó módosító indítványokat is, Abban még nem döntöttünk, hogy a módosító indítványok beadásának határideje szeptember 24 vagy október 1-én legyen, elnök úr majd eldönti. Én inkább a szeptember 24-ét preferálnám, mert ne várjunk túl sokat. Júniusban született az irányelvjavaslat, úgyhogy szerintem szeptember 24-e jó lenne, és akkor decemberben az ITRE után közvetlenül szavazhatnánk, és akkor a tagállamok első olvasatban megvitathatnák, természetesen, ha a kollégák itt a szakbizottságon belül egyetértenek ezzel a javaslattal. Úgyhogy várom a további eszmecserét, és köszönöm a figyelmet. I think you're... Köszönöm. Szeptember 24-i javaslat reálisnak tűnik, mert az Iparügyi Bizottság véleményét meg kell hallgatnunk, a Libe szakbizottsággal is fel kell venni a kapcsolatot, Nyilván nekik is van egy előadójuk, ők készen állnak, már tűkön ülnek, hogy véleményezhessék a jelentésünket, mivel az adatvédelmi irányelv igencsak megkésett, ezért ebben az esetben nem elfogadható ugyanez a késedelem. Itt az ideje hogy valamit tegyenek adatvédelmi ügyben, nem sok tennivalójuk a késés miatt, így talán lesz idejük erre a fontos kérdésről szavazni. Majd meglátjuk, hogy hogy alakul András szemére a dolog. Hogyha az segít, hogy az ő eh, elnökükkel találkozom, akkor erre hajlandó vagyok. az Európai Bizottságnak mondom, hogy így szeretnénk eljárni, szeretnénk a tanácssal a lehető leghamarabb tárgyalásokat kezdeni, de talán az elnökök értekezletére vár egy ilyen e, döntés. Köszönjük András Schwabnak, köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma délután, és kitartott egész negyed hétig, ezzel a napirend végére értünk. Szeptember 25-én szerdán reggel 9-től csütörtök estig ülésezünk két napot, szerde csütörtöket, értem ez alatt, tehát csütörtökön fogunk szavazni, akkor találkozunk, és köszöntöm azt a sok érdeklődőt, aki az interneten követte figyelemmel az ülésünket az utolsó pillanatig.